Uh, welcome to the committee. Jó napot kívánok! Kedves hölgyeim és uraim, még egyszer emlékeztetnék uh, a különleges bejelentéseimre. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, különleges bejelentés következik az ITRE szakbizottság a Kultúra Szakbizottsággal együtt fog ülésezni. Az 55-ös cikk értelmében. Ugyanis azonos jelentésen dolgozunk velük. A kreatív iparágakra vonatkozik ez a jelentés. Nálunk Éler úr a jelentésünk, ez az ül- jelentéstevőnk, ez az ülés hétfő este Strasbourgban kerül megrendezése 7-től 9-ig. Május 9-én. Kérem, vegyék figyelembe ezt a fontos találkozót. Aztán most szeretnék mindenkit üdvözölni. A mai ülésünk második részé mindenkit üdvözlök. Hetes napirendi pontunk az új energiapiaci elrendezés. 590 módosítás érkezett a jelentéshez, amely a parlament előzetes elemzését tartalmazza ennek a politikának a évvel kapcsolatban, amelynek kiadását egyébként az év végére várjuk a bizottság részéről. Neil Langen képviselő a jelentéstevőnk, éppen dolgozik a módosításokon, amelyeket majd megtárgyal a jövő héten az árnyékjelentéstevőkkel. És főként Werner Langen úr szeretném, hogy ha felszólalna és bevezetné ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! bizonyára hallhatták, hogy milyen sok módosító van. Március 21-e volt a módosítók benyújtásának határideje, március 30-án az úgynevezett panasi verziót kiküldtük minden nyelven, minden verzióban. Április 12-e óta megvan az angol verzió, az április 13 Amerika óta a német, a múlt hét óta pedig megvan a összes nyelven a tervezet, illetve a módosítók megvannak minden nyelven. Az 590 módosítóban nagyon sok olyan módosító van, amelyek nyelvi módosításokat, részleteket tartalmaznak, tehát tartalmilag nem különböznek. A kérdés az az, hogy az ilyenfajta stilisztikai kérdéseket hogyan lehet eh, összefogni. Úgy vélem, hogy ez nem lesz majd nagy probléma. Ugyanakkor megállapíthattuk azt is, hogy gond van a német eh, jelentés angolra történő fordításában. Csak egy példát hadd mondjak. összekeverték az átadó ö, hálózat szolgáltatókat a más hálózat ö, ö, szolgáltatókkal, ö, és más ö, fogalombeli zavarok is voltak. Az ITRE szakbizottság már a korábbi ciklusban is ö, különböző nemzeti tapasztalatok alapján előfordult az, hogy elbeszéltünk egymás mellett. Szeretnék egy példát mondani, illetve szeretnék egy dolgot kiemelni. Mindenképpen szeretnénk kompromisszumokat. A kompromisszumok csak akkor fognak létrejönni, hogyha először már beszéltünk a módosítókról. Vitatott módosítás a kapacitási mechanizmusok kérdésén, ezt kritikusan szemlélem, a kapacitási mechanizmusokat mert ez versenytorzításhoz vezethet, akadályozza a határon átnyúló mozgást, illetve növelheti az árakat is. Ez sok más kolléga is osztja ezt a nézetemet. Néhány módosító a kapacitás mechanizmus mellett áll, Beres kolléga, Nibler, Bonafé, Martin kollégák vannak emellett, tehát erről beszélnünk kell. Meg kell vizsgálni azt, hogyan lehet ezt megfogalmazni, hogyan lehet határokon e, átnyúlóan tartósan ezt meghatározni. Tény az, hogy az Európai Bizottság ezen témával kapcsolatban egy munkadokumentumot adott közre, ez ideiglenes formában már tegnap óta elérhető, és a végleges értékelése ennek már az év végén lesz. Ez a köztes jelentés a kapacitás mechanizmusokkal kapcsolatban egy jó kompromisszumot képezhet. Benson, Werner, Griffin, Sanoando és más képviselők is ebbe az irányba indultak el. A kapacitás mechanizmusok esetében elemezni kell az ellátási biztonságot regionális vagy nemzeti szinten, és meg kell mutatni azt, hogy piaci szükséglet van, és ennek a technikának életőnek kell lenni mindenki számára. Ezen kívül a szabályozott árak megszüntetése, ahhoz, hogy a piac jól működjen, megfelelő árakra van szükség, annak érdekében, hogy megfelelő befektetési jelzéseket lehessen küldeni. A szabályozott árakat, vagy más mechanizmusokat meg kell szüntetni középtávon. Ezt nagyon sok kollega hasonlóan osztja e, ezt a véleményt velem, sőt, még Turmes kollega is e, ezt mondja, Buzek úr is, e, és számos más kolléga is. Sokan attól tartanak azonban, hogy emiatt eh, be nem, eh, előre nem látható eh, kockázatok is lesznek. Ez nagyon nehéz téma, mert még a kísérleti projektek előtt szükség van értékelésre, és meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a piaci árak a valódi befektetésekhez vezetnek-e. nem tudom, hogy hogy, hogy valóban majd ezt a fogyasztó figyelembe veszik-e ezeket az árakat, és megvizsgálják ezeket az árakat akkor, amikor meggondolják azt, hogy akarnak-e zuhanyozni vagy kávét főzni. Nincsenek korrigáló módosítók sem, amelyek a a források céljait megkérdőjeleznék. Jelenleg 27% itt az arány, viszont a tartós szubvenciója a megújuló energiaforrásoknak már nem időszerű, ezért itt is a piaci jelzések irányába kell elindulni. A betáplálási elsőbség kérdése, mint, mint nálunk eh, Németországban is. A nemzeti tartós eh, eh, szubvenciók esetében megfelelő pályázati kiírásokra van szükség. A megújuló energiaforrásokat még jobban kell integrálni a piacra, hogyha a megújuló energiaforrások elérhetőek a megfelelő módon, akkor működik a piac. Itt is eh, vannak jó módosítók számos kollega részéről. Az is jó ebben az függésben, azok a módosítók, amelyek a 2011-es bizottsági döntésre vonatkoznak, az elnök leállítja a hozzászólót. A 7 percét, már 7 perce beszél, 7 perce, Oké, már csak három pontom van. Rendben. Elnök. Az ülésünk végén talán. Na jó, akkor nagyon röviden. Ez a következő pont a nemzeti eh, felelősségvállalás az energiamix irányába. Szerintem az, eh, mint minden eh, energiaforrásnak meg kell tartani a helyét az elektromos áramtermelési során. Ide bele foglalhatóak mindenfajta energiaforrások. A 29-es bekezdéshez számos módosító érkezett, ezzel kapcsolatban nem mindegyiket értem, és itt az adatkezelés kérdése merült fel. Utolsó pontként az ESZA szerepe. Tudom, hogy a kollégák úgy gondolják, hogy a rendszerbiztonság szempontjából be kell vonni ezt, és jobb pénzügyi támogatásra van szükség, de viszont nem lehet, hogy ez az ügynökség a teljes piacot felügyelje, a, illetve a piacnak úgy kell reagálni, hogy ezt a bizottság is javasolta. Comprehensive remarks. Köszönjük ezt a kimerítő tájékoztatást. Most az SND részéről következik Zamonátó képviselő. Köszönöm szépen. Ön már hangsúlyozta azt, hogy 590 módosítás miatt nagyon nehéz munkát kell majd végeznünk, úgyhogy én csak néhány gondolatot fejtenék most ki. Általános értelemben ezzel a közleménnyel kapcsolatban jobban kell tisztázni a kereteket. Az energiapolitika és a klímapolitika egymástól függ, és függeni is fog. Jelenleg az energiaipari politikáinknak van hatása a klímára, akár pozitív, akár negatív értelemben, és ez fordítva is igaz. Ezzel kapcsolatban az energia és klíma célkitűzések összefüggését nem kellőképpen jelezzük. Sőt, én még arra is felhívnám a figyelmet, hogy itt jogi szempontból is hiányosságokat tapasztalhatunk, ugyanis nem szerepel egy olyan dolog, ami konkrétum ma már, ez a 22-es bekezdések gondolok, de nagyon sok módosítás egyébként a frakciók részéről pont erre az aggályra ad okot. Az energiaköltségek nem azonosak mindenhol, erről érdemben kell beszélni, mert én úgy gondolom, hogy ez egy igazi problémát jelent. Mindannyiunk számára fontos ez az Energiaunió szempontjából, hiszen társjogalkotók vagyunk. Ezért ne felejtsük el soha az, hogy a klíma és az energia téma egymás mellett kéz a kézben kell, hogy haladjon. Második tengely a megújuló energiaforrások. Én a módosítások során egy nem ideológiai jellegű megközelítést alkalmaztam, javasoltam. Mit értek ez alatt? Nincsen az összes megújuló energiaforrásra vonatkozólag egy közös megítélés, hanem inkább ezeknek az érettségi fokát, illetve a piaci versenyképességet kell figyelembe venni. Például a fotovoltaikus és a szélenergia úgy tűnik, hogy versenyképesek, a piacon is megállnák a helyüket, nem lehet ezt megakadályozni. Az offshore szélenergia az még nagyon sokáig attól fog függeni, hogy milyen állami támogatást kapnak. Nagyon fontos lenne tehát azt, hogy a technológiákat ne támogassák ész nélkül. A harmadik fontos pont konkrétan a stabilitási és az európai tagállamok energia ellátásának biztosításával függnek össze. Nagyon különböző a helyzet, nézzük meg, hogy milyen a helyzet most, és nem lehet egyik pillanatról a másikra nemzeti mechanizmusokon felül emelkedni. De egy dologban azért egyet kell értenünk, és ebben én is egyetértek a jelentéstevővel. Azzal kapcsol, arra gondolok, hogy hogyan is működnek most a kapacitások, különböző megfogalmazásaikban. Ezek az biztos, hogy ebben a jelenlegi formában egy integrálódási folyamatban lévő európai energiapolitikának nem felelnek meg. Nagyon érdekes a helyzete a periférikus, illetve ultraperiférikus területeknek is ebben a vonatkozásban. És végül két érdekes szempontot szeretnék még elmondani az energia megkötése, tárolása kapcsán, erre nagyon sok módosítás vonatkozik, és aztán fontosan egy célzattabb keresett kínálat megközelítés alkalmazása is. Végül az energiaszegénység elleni harc külön figyelmet igényel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Telicska úr következik az ALDE nevében. Köszönöm szépen. Nos, hát kétféleképpen tudok eljárni, vagy a saját módosításaimat és az ALDE módosításokat fogom részletezni, de azt hiszem, hogy ezek ismertek, úgyhogy ezt ettől most el fogok tekinteni. Úgyhogy néhány elvi kérdésre szeretném most inkább felhívni a figyelmet. Arra gondolok, hogy az energiapiac ma az Unióban nagyon torz szerkezetet mutat, és a cél egy új energiapiac megalkotásakor közös gondolatokon kell, hogy alapuljon. Gyakorlatilag ma mindenféle energiapolitikai megítéléskor több szempontot kell figyelembe vennünk. Éppen ezért nagyon örülök Langen úr jelentésének, nagyon nagy mértékben osztom az ő gondolatait, és nagyon sok módosításom is, kollégái, amelyeket kollégáimmal együtt terjesztettünk be, inkább pontosításokként értelmezhetők, általában ér, általános értelemben a mögöttes filozófia, a hangsúly ugyanaz, amit a jelentéstevő gondolt fontosnak. És röviden még szeretnék utalni arra is, hogy hogy néznek ki a kapacitásmechanizmusok. A módosításainkban is kitérünk erre a témára. Igenis, és vannak olyan tagállamok, amelyek specifikus helyzetben vannak, és bizonyos idő re van szükség ahhoz, hogy az átállás megvalósuljon. Az alapfilozófiája a jelentésnek ebben az értelemben is jó. Aztán nézzük az árpolitikát. Én úgy gondolom, hogy itt a piaci jelzésekre nagyon oda kell figyelni, ez kulcsfontosságú. Ami pedig a megújuló energiaforrásokat illeti, támogatom azokat, akik azt mondják, hogy a következő évek során egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre, az energiamix tekintetében pedig azt gondolom, hogy sikerült jó egyensúlyra jutni, ezért nekünk az a feladatunk, hogy egy új piaci elv kidolgozásán munkálkodjunk, és egy kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznunk. Nem lehet olyan célokat megvalósítani, amelyek megvalósíthatatlanok. És végül én úgy gondolom, hogy az eredeti tervezet mm, nagyon jó alapot tekint, nagyon jó alapot jelentett, ezért nem hiszem, hogy 600 módosításra lenne szükség. Nagyon sok módosítás pont az ellenkező irányba megy, mint ami helyes lenne, és ezeken keresztül tovább torzul a piaci szerkezet, és ezeket most nem szeretném röviden, illetve hogy nem szeretnék itt részletekbe bocsátkozni. Köszönöm. Turmes úr következik a zöldektől. Köszönöm szépen. Először is én úgy gondolom, hogy az eredeti jelentés nagyon jó alap. És én is nagyon meglepődtem, hogy ilyen sok módosítás érkezett. De azért ne felejtsük el azt, hogy azért rengeteg módosítás bizonyos részekre vonatkozik. Tehát konkrétan körülhatárolható részekre, Úgyhogy talán mégiscsak sikerül majd az egységet megőriznünk. Telicska úrnak igaza van. Itt nagyon nagy piaci hiányosságok vannak. Tulajdonképpen mi az irónia ebben? Miért gondoljuk azt, hogy az, elektronik, hogy az elektromos áram árak úgy alakulnak, ahogyan. Most itt új kapacitást kérnek legalább 150 módosításban, itt azért realistán kellene ezt a problémát megközelíteni. Hát nézzük meg, hogy milyenek az árviszonyok. Nagyon is van kapacitás, nincs itt szükség további kapacitásra. Nézzük meg azokat a jelentéseket, amiket a DG Competition készített, félidős jelentésekről van szó. Ezek nagyon megbízható jelentések. Másod gondolat a rugalmasság. Én úgy gondolom, hogy az új piacnak sokkal rugalmasabbnak kell lennie, és ez jó a KKV-knak, jó az iparágnak, és hosszú távon minden bizonyal pozitív hatásai lesznek az egész piacra vonatkozólag. Nagyon fontos az, hogy ne egy ideológiai vitát folytassunk. Nem arról van szó, hogy minden európai szinten kell, hogy legyen, vagy pedig minden nemzeti kézbe maradjon. Van itten mozgástér a regionális együttműködésre is. Én azt hiszem, hogy ez mindenki számára érdekes és jó az energiabiztonság szempontjából is. A TSO-k szempontjából az a probléma, hogy 80%-a az elosztóhálózatoknak 10 cég kezében van. Langen úr jelentésében nagyon jó az, hogy itt nem ideológiai alapon közelíti meg ezt a kérdést. Werner! Mi a vita? Atomszubvenció Németországban nincsen pénzetek megszüntetni az atomenergiát. Milliárdokat költöttek szénszubvencióra. A bizottság egy jelentésében azt mondja, hogy több szubvenciót adtok, és atom atomra és szénre, mint a megújulókra, akkor nem állhatsz oda, az azt mondod, hogy én a Hinkley pontot számogatom. 110 euró óránként, és 70 eurót sajnálsz, amikor Rheinland-Pfalzban ennyit költenek a szélerőművekre. Hát nevetségesé teszed magad, ez tiszta ideológia, mit csinálsz, légy realista. Ugyanúgy, mint a jelentés más részeiben is. Much, uh, next speaker, Madame Ernst. Következő Ernst asszony. Ja, vielen Dank. Ähm, wir müssen uns, glaube ich, bei diesem Bericht... Köszönöm szépen. Igen, és hát akkor beszéljük meg, hogy mit akarunk valójában az új piac kialakításával, vagy új piac szerkezettel? Hát persze, mindenki azt mondja, megújulókat akarjuk támogatni. Rendben van ez, ezt a klímacélok összefüggésében kell viszont látni, de hát ennek lesznek következményei meglévő kapacitásmechanizmusokra nézve is a tagállamok szintjén. Nem lehet -e az egyiket megkapni, a másikat elutasítjuk. Éppen ezért egyre inkább nehézségeink lesznek. Azt hiszem ezért, hogy a kapacitásmechanizmus nem hagy csak szükséges, hanem önmagában nem elég szkeptikusan értékelni ezt, hanem ez, látni kell, hogy mi az elutasítás oka, tehát azon tagállamok, akiknek van ilyen nyők, vagy ilyet akarnak létrehozni, azokat fel kell szólítani, hogy hagyják abba ezt. Ugyanis a kapacitás mechanizmusok oda vezetnek, hogy az erőműveknek már azért is fizetnek, hogy vannak. Gyakorlatilag ez a megújuló energia egy fékje. És itt persze különböző modellek vannak a világban, de a modern modellek nem felelnek, ne, hát hogyha ezt megtartjuk, akkor ez nem felel meg az átállásnak, a megújuló erőforrásra az energiamix. Persze ez egy nemzeti szabályozás alá eső terület, ezt mi megértjük, és nem is lehet egy hamar megszüntetni. Persze ez így van, és ezt elfogadjuk, de nem gondoljuk, hogy az összes energiaforrás hozzájárul ahhoz, hogy integrálódjék a megújuló energiaforrás felhasználásában. Tehát ez itt van a szénnel probléma, és más területeken is. A következő pont, hát szabályozott árak, betápárak, stb. a szubvenciók törlése, amiről itt beszélnek. Jó, hát itt arra hivatkoznék, hogy 2015-ben Németországban, csak Németországban 49,2 milliárd eurót költöttek olaj, gáz és szén szubvencióra, tehát ennyit osztottak ki Németországban. Az energiaszubvenció költsége, ezt nem az baloldal találta ki, nem a Linke, hanem az EDF. E ők így mondják, tehát azt gondolom, amíg ez a fajta támogatás megvan, addig abszurd dolog arról beszélni, hogy a megújuló energiák területén végül is nincsenek szubvenciók. Itt nem arról van szó, hogy, me, hogy hosszú távú szubvenciókról beszélünk, vagy hogy arra ne lenne szükség, de azért gondoljuk végig az állami segítségnyújtás iránymutatásait, mert ezzel van egy nehézség. Egyébként pedig egy kérdéssel fordulnék az előadóhoz a 23. pont kapcsán. Lehet, hogy el tudja magyarázni. Őszintén mondom, nem értem itt a büntetéseket. Mi világosan nemet mondunk a 25-ös pontra, mert itt az atomenergia megint csak beköszön, és a fogyasztóvédelem, hát jó, az intelligens mérés persze adatokon alapszik, és itt azért tárolni lehet az adatokat utána, de ezt egyértelműen szabályozni kell, mert adatok kerülnek az ő kezükbe, és nem fogunk előrébb jutni, hogyha erről nem mondunk semmit. Köszönöm szépen. Tamburánó kolléga, árnyék elődő, előadó, EFDD. Köszönöm szépen Langen úrnak is, aki ebben a fontos, ezen a fontos úton vezet bennünket. Néhány gondolat az energiapiacokról. Mi úgy gondoljuk, hogy az energiapiacok eh, átformálása alapvetően fontos, nincs is, erre, nincs is ennél fontosabb téma ma. Úgy gondoljuk, hogy az Energia Unió és az Energia rendkívül fontos eh, összekötő erőt jelenthetnek az Európai Unió számára, lehet, hogy ezt még hamarabb meg kellett volna tenni, mint a közös pénz bevezetését. Ugyanis az energia egy olyan motor, amely a reálgazdaságban nagyon nagy hatással van, és aztán termodinamikus szempontból is a munka és az energia nagyon közel vannak egymáshoz. Ami a piacot illeti, alapvetően nem ö, ellenezzük a piaci megközelítést, de azért ö, attól függ, hogy ezt hogyan értelmezzük. Mi egy átlátható, minőségi, garantált piacot szeretnénk látni, és nem akarjuk a verseny torzított piacot látni, amiben kevés a termelő és a fogyasztók nem jól jönnek ki ebből a helyzetből. Mi egy igazi szabad piacot szeretnénk. Ebben az értelemben az energiapiac kapcsán tudjuk a tranzíciót, az átmenetet elképzelni. Ez mit is jelent a mi számunkra? Atomenergia, centralizáció mentesen, és minél kevesebb foszilis energiaforrással, biztonság, klímabiztonság, fenntarthatóság, hosszú távon geopolitikai szempontok, mindezek a célok lebegnek szemünk előtt. És mindennek a közepén van a megbújuló energiaforrások kérdése, amelyeket értékessé kell tennünk. A piaci szabályokban a külső externáliák, szociális és környezetvédelmi externáliákat is bele kellene számolni, mert enélkül nem szabad a piac, és ezért nagyon óvatosan kell a kapacitási mechanizmusokkal bánnunk. Ezek tényleg csak utolsó lehetőségként szabadna figyelembe venni, és kompatibilisan kezelni őket az energiaátmenettel ehhez pedig egy nagyobb összeköttetési rendszerre van szükség a tagállamok között. És végül egy funkcionális koncepcióra van szükség. A piac nem ő magáért való, hanem a polgárokat kell, hogy szolgálja, és nem fordítva. Ezért ellenőrzött piacra van szükség, és az ideológiákat magunk mögött kell hagyjuk, hiszen a piac kérdését nem szabad külön választanunk a fogyasztók, állampolgárok kérdéséről, kérdésétől, és a szok és főként a termelő fogyasztóktól, akik egyre inkább jelen vannak ebben a, ezen a piacon. Fontos lenne az is, hogy elismertessük, legalábbis támogassuk ezt a megközelítést. A piac mindenkit magába kell, hogy foglaljon, inkluzív kell, hogy legyen, és mindenki, aki az energia átmenetben részt akar venni, azt segítsük ebben. A pénzügyi kockázatokat, klímakockázatokat csökkentsük. Most a karbon babolra gondolok, tehát a szén buborék kérdésére. Ez van, aki ismeri ezt a gondolatot itt. Mi egyébként támogathatjuk azt is, hogyha az Európai Bizottság nagyobb szerepet vállal ebben, hiszen az Európai Bizottság az új piacot is ellenőrzés alatt kellene tartsa, módos, vagy módszertani szempontból egyaránt épp úgy a szerződések őre, mint ennek a piacnak az őre. Köszönöm. Barbara Kappel, INF. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés felvázolja, hogy milyen legyen a jövőbeli piacállások vagyunk ezért az előadónak. És még egy mondatot szeretnék elmondani, az 590 módosító persze egy néhány ezek közül nyelvi ö, problémát fogalmaz meg, de azért az érdeklődés a téma iránt, és ö, megpróbáljuk új orientációba vinni ezt az európai energiapiacot. Egy néhány megjegyzésem vanna. Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni egy összeurópai gáz és árampiacon valamennyi résztvevő számra. Egységesíteni kell a szabályokat, megfelelő kiegyenlítő kompenzációs számításokat, tőzsdeidőszakokat, menetrendbeállításokat. Erre szükség van mindenkire nézve, mert nem csak a nagy, nyolc nagy piacról beszélünk, hanem az egyéb kisebb piacokról is Ezeket össze kell vonni. A második pont ellátási és rendszerbiztonságot jobban előtérbe kell állítani, a megújulókat egy rendszer felelősségbe kell átvinni, és ahol kompenzációs energia és rövid és hosszú távú teljesítményleadás is működik, ez lehetővé tenni, hogy a megújulókat jobban integráljuk a piacba. A harmadik pont piac alapú pályáztatások, a szolgáltatásokra például a hálózatok karbantartásánál vonatkozik, ez például a szűk keresztmetszetek és egyéb területekre is. Transzparenciáról van szó, a piacoknak össze kell nőni, össze és szeretnék most egy néhány aspektust külön kiemelni. Ezek a versenyfeltételek, itt például a költségviselésről is beszélnünk kell, tehát milyen költségeket okoznak a hagyományos erőművek egy adott összefüggésben. Itt egy szisztematikus megközelítésre van szükség, világos, egyértelmű szabályozásokra van szükség, jogi keretet kell megalkotni az összes piaci résztvevő számára, átláthatóságot napi pályáztatások útján például, és ahol negatív primer teljesítményről van szó, ott szét kell bontani a különböző területeket, és megfelelő határok átnyúló szabályozói piacokat kell létrehozni, ami szűk keresztmetszetet illeti. Itt megfelelő szabályozásra van szükség, amit elektronikai platformon keresztül tudunk szabályozni, ami a terhelés szabályozást illeti. Itt a megújuló erőforrásokat és az össz teljesítményt össze kell vonni, és az új szolgáltatásokat távirányítással kell ellenőrizni. Most egy néhány pontot kiragadnék még, amit az előadó is mond, és amit a módosítók is tartalmaznak, egy piac alapú megközelítésről van szó, szóval ez ma már többször elhangzott. Ez azért fontos, mert a költségeket a háztartások az ipar számára csökkenteni kell, egy regionális megközelítés, az első lépést jelenti egy EU-t átfogó elektromos egységes piac irányába. Tudjuk valamennyien, hogy nagyon sok pénzbe kerül, ez nagy beruházásokra van szükség, hogy a csökkentési célokat elérjük, és ezzel egy ideig az biztonságot is garantálni tudjuk. A csökkentési célok tehát adottak, a beruházásoknak azonban piacalapoknak kell lenniük, hogy tényleg megtörténjenek. Ehhez innovatív megoldásokat is lehetővé kell tenni, szabályozói bizonytalanságokat meg kell szüntetni, el kell kerülni az emissziós intézkedéseket, fel kell vizsgálni, vannak a átfedések közöttük, a szubvenciókat ki kell futtatni, a kapacitás mechanizmusoknál pedig azt gondolom csatlakoznék az előadóhoz. A jelenlegi bizottsági tervezet szerintem megoldás lehet, ami jó kompromisszumhoz vezet. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Blanco López a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítók száma rámutat arra, mekkora az érdeklődés a téma iránt. Ez egy új szemléletmódot is lehetővé tesz, amit figyelembe kéne venni a kapacitáspiac kapcsán, és az energia ár és a beruházások összefüggéseit is látni kell. Úgy gondolom, hogy az új energiapiac kulcsa a jobb energiahatékonyságban keresendő Jobb keresleti szabályozásra van szükség, és az energiafelhasználás is jobb kell, hogy legyen, még az, hogy bevonjuk a megújuló erőforrásokat. Ez azt jelenti, hogy intelligens hálózatokra is szükség van, ha a fogyasztókat jobban bevonjuk ebbe a fogyasztás ellenőrzésbe. Vagyis az energiauniót úgy kell kialakítani, hogy egy hálózatba kötött árampiacról kell beszélnünk, ezt kell elérni mm, egy energiahatékonyság útján, amely képes arra, hogy az energiát hatékonyan és jó áron állítsa elő. Ezért ezeket a célokat szeretnék elérni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Pilar del Castillo kollégám nevében szeretnék egy néhány gondolatot elmondani azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk átalakítani az energiapiacot. Végül is az árampiacról beszélünk, ehhez nagyobb beruházásokra van szükség, és CO2 kibocsát kibocsátás csökkentést kell elérni az energiatermelés során, miközben megmarad a biztonság is. A második a piacok megnyitása a nagykereskedelemben és a kisfogyasztók esetében és a kiskereskedelemben is, de ez azt is jelenti, hogy nem csak az energia eh, előállítójaként eh, szóljunk bele az árképzésbe, Fontos, hogy megfelelő kooperáció alakuljon ki a tagállamok között. Persze mindenkinek magának kell döntenie arról, hogy az energiamix hogy alakul majd a saját keretei között a 73. pont. Több megújuló energia, ez is elhangzott. Erről is beszélnünk kell, ez a 16-os és 416-os módosító az, ahol kitérünk arra, hogy hogyan lehet elérni a több megújuló erőforrást. A 119-es, a 326-os a jobb összeköttetések kialakítása, és végül intelligens hálózatokat kell kialakítani, aktívabbá kell tenni a fogyasztót, és ezzel végül is a 295-ös módosítóra gondolunk. Köszönöm szépen, kedves kolléga Griffin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, az energia kialakítás, az energiafogyasztókkal kapcsolatos új megállapodásokról beszélünk. Ez 10, óra volt, 10 órakor volt ma a téma. Az energiapiacot úgy kell alakítani, hogy csökkenjenek az árak, és köszönöm Flaviónak azt, amit elmondott az és ma délelőtt már többször szóba került az energiabiztonság, ezeket is szem előtt kell tartani az új kialakítás során. Biztosítani kell, hogy a fogyasztók éljenek a felelősségükkel, és igénybe vegyék a megejölő energiákat, ezért jobban integrálni kell ezeket a piacba. Ami passzív piaci mechanizm, a mechanizmusokat olyannak kell tekinteni, ami csak adott esetben alkalmazandó rövid távú gyógyítésre. Másrészt egy menedzsmentre van szükség, mint Flavia elmondta, a tárolást kell fejleszteni, az energiatárolást. De az előadó az ESZA szerepét is kiemelte, biztosítanunk kell, hogy az ezt hát megfelelő forrásokkal lássuk el, hogy ellássa a funkciókat, amelyeket neki szántunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bizottság is szót kap, a DG Energy, az energetikai főigazgatóság, Oliver Koch úr, aki szót kap. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami bennünket illet, nagyon elégedettek vagyunk a jelentés fő irányvonalával, nagyon örülünk neki. Ez azt mutatja, hogy az elmúlt években tényleg átalakítottunk, konvergáltunk bizonyos kérdéseket, kezelni tudtunk, amelyek feszültséget okoztak, a piac működést helyeztük előtérbe, és fontos, hogy megőrizzük a piacok működését Mindennek ellenére, hogy vannak potenciális véleménykülönbségek konkrét kérdésekben persze fontos az, hogy a parlament segíteni tud nekünk ebben, hogy ne kelljen megváltoztatni a célokat, ne renacionalizáljuk, és ne térjük vissza az energiapiacokkal a szabályozott modellhez. Ez az első és legfontosabb megjegyzésem, amit szeretnék tenni kommentárként ebben a témában, itt a jelentéstervezethez ami a konkrét ügyeket illeti, még nem látjuk a végleges változatokat, teljesen osztjuk azt a nézetet, hogy azok a pontok, amelyeket megállapítottak itt a hozzászólók, azok a témák, amelyeket mi is kiragadtunk volna a saját munkánkban, ahol vitatott témák merülnek még fel, például a kapacitáspiacok milyen szerepet játszanak, vagy a következő kérdés az, hogy a regionális együttműködés alatt mit értünk. Itt egy megfelelő egyensúlyt kell találnunk, ezt látni kell, hogy Egyrészt tükrözzük a regionális piacokat, a TSO-k regionális együttműködésén keresztül is, a szabályozókat is regionális szintre vigyük, ahol csak lehet, de persze megvannak a nemzeti felelősségek és hatáskörök is, amelyeket meg kell őrizni, például a hálózatbiztonság, stb. Pillanatnyilag azt tudom ezért mondani, hogy teljes mértékben tá- támogatnánk ezt a dokumentumot, és bátorítanánk ezt a dokumentumot, mert ez egy alapvető támogatást jelent a mi kezdeményezésünknek, tervezetünknek, úgy látjuk. Köszönöm szépen. Kadizsor. Azt gondolom, hogy eh, amit hallottunk, az eh, rendben van sokan itt a szakbizottságban ideológikus megközelítést alkalmaznak, ha azt gondoljuk, hogy, hogy milyen legyen a világ. Tehát vannak, akik nemes gondolatokkal állnak elő, aztán van, aki azt mondja, nukleáris energia a legrosszabb a világon. Miről beszélünk mi? Hogyan tudunk egy piaci mechanizmusot, mechanizmus létrehozni, amely megfelelő jelzést küld a beruházók felé? világos energiát, olcsó elektromos áramot akarunk, megfelelő időben megfelelő beruházásokat akarunk elérni. A veszélye az ennek a politikának, hogy úgy, eh, tehát eh, úgy gondolom, hogy itt erről van szó, mi a jogalkotói keretet alkotunk, és egy néhány hónapja dolgozunk ezen, és meg kell látni majd, hogyan tudjuk a piacot létrehozni, ezt a piacot, ami nem létezett eddig. Nemzeti határok még mindig vannak, nemzeti korlátok, hogyan tudjuk a kapacitás piacokat alakítani, és ez egy hatalmas kihívás, amivel foglalkoznunk kell például a hálózatüzemeltetők kapcsán is ugye felkapcsolni, tehát a szélerőművek, a szél hol fúj, hol nem, a nap hol süt, hol nem. És itt egy alapvető kérdés azért felmerül, egy kicsit vissza kell lépnünk az ideológikus vitákból, és a piacra kell gondolnunk, hogy milyen piacot akarunk létrehozni az árampiac tekintetében. Köszönöm szépen. Langen úr, az utolsó megjegyzések parancsolja. Köszönöm szépen az összességében pozitív értékelést, köszönöm a kollégáknak azoknak, akiknek tetszett az alapvető irányvonal, akik ezzel egyet tudtak érteni a bizottságnak, és köszönöm szépen, amit elmondott. Egy néhány pontra kitérnék. Zanamato kolléga azt mondta, hogy az energiapolitika és a klímapolitika összhangjára kell ügyelnünk, erre jobban kell ügyelnünk. Persze ez nagyon fontos szerepet játszik, az árampiac esetében a klímapolitikai célokat is elkerülni, de egy háromszögről beszélünk, energia, ellátás ellátásbiztonság, klíma megfelelőség és árak, ugye munkahelyekről is van szó az áraknál, tehát és akkor nem lehet az összes témát mindenhol a legjobban megoldani, mert különben túllövünk a célon, és nem jelöljük ki az irányt, amit a bizottságnak követnie kell. Azt gondolom viszont, hogy a megújulókat nem szabad ideológiai értékelni piaci kritériumok alapján kell ezeket értékelni, és itt az eredmények egyértelműek. Itt arról van szó, hogy a szélerőművek már régóta versenyképesek, a fotovoltaik, a napenergia még nem. Figyelj már rám! Jó? És az offshore létesítményeket még fejlesztik sok helyen, de a dánoknál például már versenyképesek időközben, aztán vannak speciális kérdések mi az energia területén. Itt egyet értek a szociálisták és demokraták kollégájával, de hát itt más aspektusokat is figyelembe kell venni. Itt a nemzeti felelősség, a nemzeti hatáskör az energiamixben még mindig fontos. Aztán köszönöm az ALDE kollégáknál, amely, aki a kapacitás mechanizmusokkal kapcsolatban kritikus volt, de azért velem egyetért még Turmes kolléga is, akivel már az első klímacsomag idején is erősen tudtam vitatkozni a megújulókról, a CO2 kibocsátásról, a követelményekről, 2007-2008-ban még dicsérte azt a megközelítést. Claude, csak azt tudom mondani, a nem akarom Nagy-Britanniában a támogatást Hingliben, ahol 30 éven keresztül az Európai Bizottság egy minimális betáp árat 4000 megawattra engedélyezett. Ez összességében szubvenciós értékként 100 milliárd eurót jelent 30 év alatt. Én ezt nem támogatom ellemeztem alapvetően. Nem tudtam megakadályozni, hogy a szociáldemokrata versenybiztos Almunia röviddel azelőtt, hogy abbajta a munkáját, még engedélyezte ezt a támogatást. Öttinger úr támogatásával mondja Törmös úr, úr. Jó, persze, világos. A verseny biztos volt azért. A döntő jelentőség a, az állandó szubvenció, amiről Ernst asszony beszélt, olaj, gáz, 49,2 milliárdos németországi számról beszélt. Hát ez egy olyan szám, ami inkább nem igazolható becslésekből indul ki, amiket az EVF ez készített, ebből 2,2 9 milliárd csak a közvetlen szubvenció, az IMF-ről van szó, az IMF eh, írta fel ő maga ezt, most Google-ban utána néztem, vagy többi fiktív árat jelent, klímaterhelést, környezetterhelést, stb. ezt nehéz ám úgy kiszámolni, és eh, amit Turmes kolléga mondott még, a az atomenergia költségeivel, az ártalmatlanítás költségevel kapcsolatban. Hát éppen tárgyalunk róla, ez egy maratoni tárgyalás, észszerű megoldást kell találni, mert Németországban több mint 20 milliárdos tartalékot képeztek a cégek eh, az ártalmatlanítás ezen részére, ne az ideológiában. Nagyon sajnálom. Egy, eh, eh, köszönöm szépen. Az utolsó módosító még, igen Köszönöm az összes kollégáknak. Igyekezni fogok eleget tenni a kompromisszumok keretei között, és hát igyekszem eleget tenni sokuknak, nem mindenkinek, erre nincs lehetőség. Kérem elnézésüket. Minden nemű együttműködési szándék ellenére a teljesen egymásnak ellentmondó véleményeket nem tudom egy behozni egyetlen ilyen jelentésben. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak és az előadónak az izgalmas vitát. Biztos kiváló vita lesz. Hmm, igen, itt a menetrend. Az ITV-ben május 24-én szavazunk egy hónap, többé-kevésbé egy hónap. Nincs túl sok idő a kompromisszumosok kidolgozására. Ez nem sok idő a kompromisszumosok képest. 8-as pont, energiahatékonyság irányelv végrehajtása. Nagyon fontos ez a jelentés. Egyik jelentés fontosabb, mint a másik. Markus Pipa a jelentéskésztünk, 384 módosító van, nagyon fontos ez az irányelv az energiahatékonysággal kapcsolatban. Okay, sorry. Um, well, uh... Nos, Piper úr a jelentésünk készítéje, ő foglalkozik a kompromisszumos uh, módosítókkal is, és erről majd a jövő héten fog beszélni az árnyékjelentéstevőkkel, ha jól tudom. Ahogy mondtam már mikrofonon kívül, de fontos ez, az energia hatékonyság, az egyik legfontosabb. Piper úr, kedves kollégám, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is jó hírrel szeretnék szolgálni. Először is 20 eh, kompromisszumos módosítás már született, és ezek közül 12 már tényleg készen van. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik jól együttműködtek, még akkor is, hogyha óriási véleménykülönbségek voltak, de mégiscsak sikerült összeszedni magunkat. 330 módosítóról beszélünk. Egy három oldalas jelentés esetében ez oldalanként több mint 100 módosítót jelent. És összességében, vagy részben a módosítók nagyon aktív frakcióktól származnak. Van egy olyan frakció, ahonnan 40 oldalnyi módosító érkezett egy három oldalas jelentéshez. Most nem arról van szó, hogy én ezt kritizálnám. De úgy vélem, hogy eh, emiatt nagyon sok árnyék jelentéstevői találkozóra lesz szükség, de minden esetre ezt majd elintézzük. A tartalmi kérdésekhez itt is van egy jó hírem. Úgy néz ki, hogy a 20%-os célt el fogjuk érni. Az Európai Bizottság egy információt adott át, amely nem igazán ebbe az irányba halad, hogyha ezt jól olvassuk, és most ha a tagállamok teljesítik kötelezettségeiket, akkor a 20%-os célt el fogjuk érni, sőt, akár még túl is lépjük a szénmészet kibocsátás csökkentésének, illetve az energiahatékonyság céljának célját. Most rátérnék az első mm, tényleges ponthoz, a kérdés az az, hogy egy e, energia megtakarítás irányelvet szeretnénk-e, vagy az energia hatékonysági irányelvet szeretnénk. A jelenlegi irányelven egyetemek az előírások, de sok kollega esetében e, nem érte e, ezt. Mindenképpen azt szeretném kiemelni, hogy a hatékonyságról, a megtakarításra is szeretnénk rátérni, és sok frakcióban ezt nem nevezik így meg, lehet, hogy ennek az okait elmagyarázhatnák. Az igazi energiahatékonyságról szeretnék beszélni, itt ambíciózus célokra is hasonló vagyok. A hetes pontot nagyon sokan kritikusan szemlélik, ez az energia megtakarításra vonatkozik. Itt sokan azt mondják, hogy kibúvókat alkalmaztak a tagállamok, néhány dolgot kettősen számoltak el. Egyértelmű definícióra van szükség a hetes cikk értelmében, de az alternatív intézkedéseket a energia megtakarítás esetében lehetővé kell tenni, és szeretném hangsúlyozni azt, hogyha az energiába befektettek, és ennek 10-20 évre terjedő megtakarítás a hatása, ez az úgynevezett early action, a korai intézkedés, ez nekem nem kibúvó, hanem ez egy olyan megtakarítás, amelyet jövőben is el kell tudni számolni. A hetes cikk tehát hogyan lehet ezeket a kibúvókat definiálni? Itt mindenképpen voltak véleménykülönbségek. A hármas ponttal kapcsolatban is voltak véleménykülönbségek. Mennyi időm van még, elnök úr? Két percem? Már semmi. Hát... Nos, nehézségek vannak a kölcsönhatásnál is, ahol különböző európai intézkedések vannak, ökodizájn, energiahatékonyság, energiacímkézés, épület irányelv, ezek mind energia megtakar, érnek el, ezáltal kevesebb széndiokszidot is bocsátunk ki, viszont ezt figyelmen kívül hagyták a tárgyalások során, úgy tettem, hogy ez nem is létezne, és így ez az energiahatékonyság irányelv kihat az ETS-re is. És utolsó megjegyzésem a jelentési kötelezettség. Az Európai Bizottság elmondta már, hogy 2000 ilyen jelentés kötelezettség van. A jelentés kötelezettség miatt is nagy a költség, kölcsönhatás a jogszabályok között, itt is koherensebben lehetne eljárni. Azt javasolnám, hogy az energia előírások kapcsán nagyobb legyen a koherencia, főként az energia hatékonyság kapcsán rugalmasnak kell maradnunk, megfelelő előírásokra van szükség a tagállamok, a fogyasztók számára, így gyorsabban és ökológiailabban is el tudjuk érni a célkötőzéseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Miroslav Pocha, az SND árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, hogy helyesen ejtettek ilyen nevemet. Elnök úr, árnyék jelentéstevők, először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik benyújtottak módosítókat. Én a jelentést nagyon jónak tartom, lehetőség ez arra, hogy az Európai Parlament erős álláspontot képviseljen. Az új irányelv előttünk áll, így jó lehetőség ez az, hogy egyértelműen elmondjuk a véleményünket. El kell mondani azt, hogy hogy lehet a keretet jobban javítani és végrehajtani. Úgy vélem, hogy tényszerű és reális kompromisszumra kell törekednünk. Erős jelentést kell, amely megfelelő jelzést küld az Európai Bizottság irányába, és amelyet bele lehet foglalni majd az új irányelvbe is. Jelenleg ezen eredmények elérése problémás. Úgy gondolom, hogy a jelentés fókusza nem koncentrál arra, hogy miért nem hoz elegendő eredményt az energiatékonyság irányelv. Rá kell mutatni arra, hogy milyen kibúvok vannak, hogyan lehet ezeket elkerülni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a piac alapú megközelítés megoldást jelent minden problémára. Az energetikossági célok elérésekor stabilitásra van szüksége a befektetőknek, de ugyanakkor azt is el kell érni, hogy a megfelelő támogatási rendszerek létezzenek, és hogy az energiafelhasználók a legjobb technológiai megoldásokba fektessenek be. A lehető legjobbat kell kihozni a különböző energiapolitikai eszközökből. Nem hiszek abban sem, hogy az energiahatékonyság promótálása ellentétben áll a megjelenlegi források növelésével az energia mixben, vagy azzal, hogy szénmentesítsük a gazdaságunkat. A 15-ös 16-os pontokat szeretném megemlíteni, amely utal a 2020 utáni időszakra. Mert mindig úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek sokkal ambiciózusabbnak kellene lennie, és sokkal magasabb célokat kellene kitűznie. Jelenleg szerintem nem sikerült még elállni megállapodást az elnyek jelentéstevőkkel, de van még idő arra, hogy beszéljünk erről, és hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen elfogadható kompromisszumot tudunk meghozni. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az energia hatékonyság nem egy szükségtelen akadály, ez egy esély a fogyasztóink, illetve a gazdaságunk számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ian Duncan az ECR részéről nincs jelen. Valaki helyettesíte őt, nem senki. Az ALDE részéről Petersen úr, aki az elnyék tevünk, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a jelentés készítő munkáját, az eddigi kitűnő munkáját, jó lehetőség ez mindannyiunk számára, hogy előrejelezzük azt, hogy merre szeretnénk haladni a hatékonysággal kapcsolatban. Egyetértek a jelentés kritikus hangnemével azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nem hajtják végre megfelelően az előírásokat, a hetes cikket már említették hangsúlyozni kell ezt a jelentésben, mert azt szeretnénk, hogyha sikeres lenne a végrehajtás azon célok esetében, amelyeket kitűztünk. Szerintem helyes az, hogy kritikusak vagyunk, továbbra is kritikusnak kell maradnunk, és remélhetőleg a teljes jelentés során megmarad ez. Nagyon fontos elismerni első elfként az energiahatékonyságot, hiszen ez a lehető legjobb, amit tehetünk. Így lehet energiát megtakarítani, illetve csökkenteni az energiafüggőségünket. De nagyon fontos, tehát ez az energiahatékonyság. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a gazdasági versenyképesség és a növekedés – nem szükségszerűen ellentétes az energiahatékonysági intézkedésekkel, és nagyon fontos hangsúlyozni ezt a pontot, és ezen leszünk. Jelenleg még zajlik ez a folyamat, számos dolog kapcsolatban született javaslat, viszont meg kell oldanunk egy nagyon nehéz kérdést, ez pedig a rugalmasság kérdése. Lehet rugalmasság az egyes tagállamokon belül, de különböző vélemények van azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan lehet kialakítani, illetve a, milyen legyen a rugalmasság a célkitűzések kapcsán. Nem meglepő az, hogy mi támogatjuk a célkitűzéseket, amelyek a COP21-hez kötődnek, az energiahatékonysághoz kötődnek, de úgy gondolom, hogy azért is meg kell oldanunk ezt, hogy egy olyan jelentés jöjjön létre, amely konzisztens, hogyha rugalmasságról beszélünk, akkor legalább abban állapodjunk meg, hogy milyen rugalmasságról van szó. Szerintem hogy intézkedésekre kell törekedni, és nem pedig a Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tehetünk, ez egy nagyon fontos téma érdekében. Elnök, köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. A zöldek nevében Jávor árnyék jelentéstevő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek az működésüket az elmúlt hetekben. Nehezek voltak a tárgyalások, amik mögöttünk állnak. Piper úr már elmondta, hogy nagyon sok különböző vélemény volt a politikai frakciók között, de úgy hiszem, hogy sikerül majd kompromisszumot létrehoznunk, hogy egy olyan üzenetet küldjünk a bizottság irányába, amely megfelelő lehet a politikai frakciók számára. Mégis azonban vannak olyan eh, elemek, amikről beszélni kell, ez a végrehajtás. Piper úr említette, hogy azt mondják az előrejelzések, hogy elérjük a 20%-os célkötűzést, de ez csak egy lehetőség akkor, hogyha teljes mértékben végrehajtják a jelenlegi eh, irányelveket. Azonban jelenleg nem ez a helyzet. Olyan úton haladunk, amely lemarad a 20%-os célkötőzésektől a teljes végrehajtás nélkül. Tehát nagyon fontos ez az üzenet, legyen teljes végrehajtás a már meglévő jogszabályok kapcsán. A 2020 utáni energiahatékonysági célkötőzések megfelelnek a Párizsban meghatározottaknak, ezt már többször kifejeztük három állásrólásban is, és kötelező érvényű egyéni nemzeti célkötözésekre van szükség, mert ezek nélkül 2020 után nem várhatjuk azt, hogy nagy fejlődés legyen. Az is fontos, hogy tovább lehessen javítani az energiahatékonysági kereteket, hogy a előreláthatóságot, a befektetés, befektetői biztonságot növelhessük. A 7.1-ben megemlített kibúvókkal kapcsolatban több információra van szükség a bizottságtól, iránymutatásra van szükség, standardizált dokumentumokra van szükség, hogy az adatok valóban összehasonlíthatóak legyenek. Vannak további fontos kérdések is. Úgy gondolom, hogy a kisméretű projektek nagyon fontosak az energiahatékonyság szempontjából, ezeket a bizottság kezeli most. A kisméretű projekteket a nagyobb portfólióba kell kötni, infrastruktúrális prioritást kell adni az energiahatékonyságoknak, a megfelelő finanszírozásra is szükség van ahhoz, hogy ösztönözni lehessen az energiahatékony megoldásokat. Úgy gondolom, ez egyik legfontosabb intézkedés lehet ez az energia szegénység leküzdésére is, ahol nagyon erős együttműködésre van szükség a helyi regionális hatóságok részéről. Köszönöm szépen, kedves kollega! GUE árnyék jelentéstevője következik. Benyitó de Luga úr. Muchas gracias, señor presidente. Como hemos comentado ya en las anteriores... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy korábbi ülésünkön is már elmondtuk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy az energiahatékonyság fontos azért, hogy az EU céljait a klíma területén elérhessük. az az eltökéltség, amelyel elérjük a céljainkat, ez nagyon fontos, ezért sajnáljuk azt, hogy az eredeti jelentés, a kompromisszumok, megoldások is túl sok, túlságosan nagy rugalmasságot adnak a célok eléréséhez. Persze a tagállami erőfeszítések nem elegendőek, a hetes pont céljainak kötelezővé kell válnia. Úgy véljük, hogy utalni kell a párizsi megállapodása, de sokkal pontosabban az első pontban kellene ezt felvenni. Beszélnek erről, de nem eléggé egyértelműen véleményünk szerint. Ezt kéri az EMI szervezettség is. Azok a javaslatok, amelyeket megtesznek, azokat egy kontextusba kell helyezni. Ez fontos ahhoz is, hogy leküzdhessük a klíma, az éghajlat melegedését fogyasztók védelme, a fogyasztás ellenőrzése, illetve utalás az energiaszegénységre, ezek mind pozitívak, viszont ezek az elemek nem eléggé messze menőek. Itt is módosítókra van szükség. sajnálatos módon eldöstették a befektetésekkel kapcsolatos kérdéseket, a szociális, ökológiai elemek nagyon fontosak az energiapolitika szempontjából. A jelentés készítője nem vette figyelembe a javaslatunkat, amikor arról beszéltünk, hogy a hogy a energiahatékonysági befektetéseket nem lenne szabad a költségvetés megterhelésének tekinteni. Köszönöm szépen, EFDD, Dario Tamburano. Köszönöm szépen az erőfeszítéseket, mert ez a jelentés, mint olyan sok más energia kapcsán megfogalmazott jelentés sokszor ellentmondásba kerül más témáinkkal. Ugye itt például a célkitűzések kérdése merül fel, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit is jelent az, hogy cél. A cél nem a végpont, hanem inkább az, hogy hogyan akarunk oda eljutni. Lépésről lépésre haladva, számomra egy állandó jelenben kell gondolkodni. Ez az, amiben gondolkodnunk kell. A target, a cél nem önmagáért való cél, mert a mi kihívásaink hatalmas kihívások, nem ülhetünk ölbetett kézzel, és megértem azt is, hogy együtt kell haladnunk, erre van szükség. Segítenünk kell egymást. Itt egy forradalmi változásra van szükség, és hogyha mi jogalkotóként nem más a feladatunk, mint az, hogy legyünk mi ennek a mostani változásnak a vezetői, és ne csak elszenvedjük azt. Az a az a feladatunk most, hogy stabilizáljuk a helyzetet. Stabilitásra van szükségünk a befektetések biztosítása érdekében. Egy olyan időszakban, amikor úgy tűnik, hogy a befektetések összeomlanak, a reálgazdaság, az energiahatékonyságba való befektetés mindenképpen megterül, mert ez egyszerűen a termodinamikai szabályok alapján meg fog térülni. Ez kell, hogy legyen a kiindulási pontunk, és ennek köszönhetően tudjuk majd a geopolitikai a biztonsági céljainknak is megfelelni, hiszen most egy klímaháborúban vagyunk, és egyébként a világban máshol fizikai értelemben is háború van, az energia rendkívül fontos, és ha kevesebb energiát fogunk felhasználni, akkor egyszerűen jobban fogunk élni. Köszönjük szépen! Nézzük most Kappel asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok az előadónak, szerintem nagyon jó jelentésért. Biztos vagyok abban, és bízom is abban, hogy a 12 még nyitott kompromisszumot is meg tudjuk oldani jó ülések voltak itt az árnyék előadók körében, és meggyőződés, hogy a következő héten, hetekben megtaláljuk a megfelelő megoldást. Öt pontot szeretnék kiragadni, ami nekem különösen fontos, és ami a jelentésben és a módosítók során azért már szóba került az első, ez a rugalmasság. A 28 tagállamból 27 eh, jogsértés miatti eljárás alá esik az energiahatékonyság irányelv végrehajtása miatt, illetve hiányzó végrehajtása miatt. Eh, ennek nem örülünk, de hát eh, azért azt is jelzi, hogy egy magas szintű végrehajtás azért megtörtént ezen a területen, azért, mert az ipar és a polgárok ezt elvárják, és szükséges is. És mivel ez egy mm, piaci hozzáférés alapján működik, és stabilitást kell biztosítani a beruházóknak, e, beruházóknak, ez egy piac alapú megközelítés. Ezért aztán és a különböző nemzeti igények miatt az energiahatékonyság területén fontos, hogy egy bizonyos rugalmasságot fenntartsunk, és alternatív megoldásokat is engedélyezzünk. Ez mindenek a 7-es, 8-as cikkben szerepel a legjobb a kereslet, amikor az árakat és az árhatékosat akarjuk megállapítani. A jelentéstételi kötelezettség gigantikus, és joggal bírálják ezt. 130 jelentéstételi kötelezettség van csak európai szinten tagállamokban, aztán még több helyenként a határokon átnyúló vállalatok több mint ezer jelentést kell, hogy készítsenek. Ez e, biztos nem függ össze a better regulation jelszavával. Aztán a harmadik, a hatékonyság. A hatékonyság nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak takarékoskodunk. Egyébként a jelentésben ez a kettőség megjelenik, és szerintem erre rá is kell mutatni, hogy azért fontos, hogy az ellentmondásokat elkerüljük. Az energiahatékonyságot, az megújuló sokkal szeretnénk bevonni, de hogyha megtakarításokat követelünk, akkor másrészt az vonatkozni kell, vonatkozzon a megújulókra, és aztán az adatokat illetően el kell, hogy mondjam, az adatok, a jelenlegi adatok nem hasonlíthatok össze tagállami szinten. Különböző módszereket, benchmarkokat alkalmaznak a tagállamok szintjén, ami azt jelenti, hogy az adat adat adatregisztráció egységesítésére kell törekedni, összehasonlíthatóvá kell lenni egy top-down megközelítés az egyik a három közül. Itt egy bottom-up megközelítés is van, ami viszonylag pontos, de hát ez nagy ráfordítást igényel, aztán van egy hibrid, egy kombinált megközelítés, ezt alkalmazok Ausztriában, szerintem is ez szerintem egy jó kompromisszum lehetne. Az ötödik pont az interferenciák, az átfedések, ez más intézkedéseket is érint, a CO2 ára, például az emissziókereskedelemben megújuló és hulladékgazdaság, ez, erre kapcsolatra rá kell mutatni, ezt megteszi a jelentés, hogy rámutassunk, hogy jelenlegi helyzetben mi milyen elemeket befolyásol, és az energiahatékonyság hogyan működik ezen a területen. A komplementaritás, a kiegészítés, a gondolatát pár, ez egyébként figyelembe kell venni, amikor átdolgozzuk az irányelvet. Ezt javasolja az előadó is. Köszönöm szépen több mint 300 módosítás érkezett, de ettől függetlenül Piper úr javaslata azért nagyon nagy konszenzust élvez ebben a szakbizottságban. Szeretnék itt most a kompromisszumokról beszélni először. Azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas erőfeszítéseket teszünk, hogy a módosításokat integrálni tudjuk, és kialakuljanak kompromisszumok. Oda kell figyelni a fogyasztókra, és arra, hogy milyen költségek terhelik a fogyasztókat a energia hatékonyság hiánya miatt. A 8-as bekezdésben a módosításom a 164-es számot viseli. Itt a nemzeti energiapolitikák ellentétére világítok rá az európai megközelítése. Szeretnénk tehát azt, hogyha 13-as bekezdésben is meg, szerepelne az, hogy milyen aktív szerepet kell, hogy betöltsenek a cégek, amikor az energia hatékonyság témája merül fel. Nagyon fontos lenne az energia megtakarításokat tovább javítani. Szerintem ez rendkívül fontos, mert hibás a megközelítés a mostani anyagban. A 174-es és a 171-es módosításaim világítanak rá erre a problémára. Köszönöm, kedves kollégák! Zannonátó úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Piper úrnak és néhány gondolatra hívnám fel a figyelmet. Hogyha az energiahatékonyságot a tiszta energiaforrások fényében akarjuk megvizsgálni, akkor az a legfőbb feladatunk, hogy olyan infrastruktúrális feltételeket teremtsünk, amelyek ezt lehetővé teszik ezt az energia megtakarítást. Ezt elmondta már a parlament számos alkalommal, legutoljára december 15-én, amikor egy kötelező, érvényű, nemzeti szintű energiamegtakarítási célokat határozott meg. Mert különben mindig csak beszélni fogunk erről, és sosem történik semmi. Ezért kell kötelező célokat kitűzni. Aztán az egységes európai piac létrejötte szempontjából regionalizációról esik szó itt ebben az Európai Bizottsági anyagban, és arról, hogy a nemzeti megoldásokon szép lassan felül tudjunk emelkedni. A megújuló energiaforrások, kapacitások tekintetében a nemzeti energiapolitikákon felül kell tudni mara, emelkednünk, mert itt a piac a rugalmasságon, kell, hogy alapuljon, és egyfajta regionális klaszterek, illetve transnacionális klaszterek létrejötte tudnák garantálni ezt az új modellt. Ökokompatibilis energiahatékony modellre van szükség, ebben nagyon sok lehetőség rejlik, de ennek azért költségei is vannak, méghozzá elég komoly költségei. Ezzel a ponttal kapcsolatban nem csak arról van szó, hogy a már meglévő energiahatékonysági irányelvet, 2012-es irányelvet megvalósítsuk, valamint a 2010-es irányelvet, hanem ezen felül az Európai Uniós forrásokból is erre adni kellene, főként a stratégiai befektetésekre irányuló európai alap alapból annak érdekében, hogy kelet és nyugat között egy egyenlőbb feltételrendszert tudjunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák! Kompula Natri asszony. Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok hozzászólni, hiszen már elég sok minden elhangzott, nagyon sok kérdés még nyitva van a koordinátorok között. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Megvizsgáljuk benne azt, hogy mi történt, mit tettünk. Tehát gondolkozzunk el azon most, hogy mit tudunk mondani a tagállamoknak, hogyan tudunk tovább haladni, hogyan tudjuk folytatni ezt az utat. Finnországban. Nagyon sok önkéntes program volt, amelyben az ipar is részt vett, az ipar elkötelezte magát az energiahatékonyság növelése mellett, és ez nagyon jó eredményeket hozott. Egész egyszerűen tudják a cégek, hogy mi mibe kerül, és tudják azt, hogy hogyha az energia megtakarításba befektetnek, akkor később jelentős megtakarításokat könyvelhetnek majd el. A energiaszegénység, illetve a rezsiköltségek témáját is felvetettük már. Egyébként a múlt héten is ez szerepelt a plenáris ülésen. Nagyon rosszul működnek az épületeink. Több mint 10 egész egyszerűen rosszul szigetelt. Én nem szeretném, hogyha az energia hatékonyságból csak a gazdag emberek profitálnának. Nagyon fontos lenne, hogy a lakhatás területén innovatív megoldásokat javasoljunk, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek. Ez még nemzeti szinten sem könnyű feladat, hiszen amikor prémiumokat adunk a a felújításokra, akkor általában pont a gazdag rétegeket támogatjuk tovább, mert a szegények nem tudják felújítani otthonaikat, és aztán figyeljünk azokra is, akik, akik bérleményben élnek hogy nem mindig csak a tehetősebb társadalmi rétegeket támogassuk. Például Párizsban most valami 20 ezer lakás felújításáról beszélnek, energiahatékonysági befektetések szempontjából. Tehát jó példákat kellene felmutatnunk a jövő energia uniója szempontjából, és ezeket szeretném én látni. A rugalmasság alapvetően nem azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy felvizezünk mindent, de nem szabad túl messze vinni ezeket a gondolatokat, ezeket az összegeket a helyi szintől, az emberek mindennapjaitól sem. Ebbe a hibába se essünk bele. Köszönöm szépen! Adam Gierek. Én azt gondolom, hogy nem túl sok olyan ország van, amely 20%-kal növelni tudja az energiahatékonyságát. Mi a mögöttes ok? Hát az, hogy itt már bizony elkövettünk nagyon komoly hibákat korábban, akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy az energiahatékonyságot fizikai paraméterek mentén fogjuk mérni, és más indikátorokra is szükség lenne ezen a területen. Éppen ezért én azt javasolom az Európai Bizottságnak, hogy valahogy máshogyan mérjék az energiahatékonyságot, úgy, hogy az minden helyi szintre alkalmazható legyen. Ugyanis, hogyha például az iparban, vagy a gyárak, gyárépületekben nézzük az energiahatékonyságot, tehát egészen más indikátorokat tudunk felmutatni. Én egyetértek Piper úrral. Ez egy korlátozás, és egy kicsikét művi, hogy úgy mondjam, az egész. Például attól függően, hogy hogyan is mérjük, vannak olyan energiarendszerek, amelyek nagyon energiahatékonynak tűnhetnek bizonyos mérési paraméterek fényében, de valójában nem azok. Tehát ezért lenne jó, hogyha az energiahatékonysági méréseket máshogy végeznénk. Lengyelország esetében például 17%-os ez az összeg, és hát ugye 20%-ot el kellene érnünk. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni. Már itt Donnelly asszony következik, aki a DG Energy-től érkezett az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Parlament képviselőinek ezeket a konstruktív megjegyzéseket. Ez egy érdekes vélemény, ahogyan önök is elmondták, ez egy nagyon időszerű vélemény, és beleilleszkedik azokba a munkálatokba, amelyeket mi most az Európai Bizottságnál is éppen végzünk, tehát jogalkotási javaslatokkal fogunk ebben a témában előállni, és természetesen nagyon nagyra becsüljük, és nagy hasznát is vehetjük majd ennek a munkának. Jelenleg optimisták vagyunk, optimisták is maradunk abban, hogy ezt a 20%-os energiahatékonysági célt el lehet érni, nem csak azért, mert a fogyasztók, a háztartások és az ipar is képesek erre, hanem úgy gondoljuk, hogy a tagállamokban javul az implementáció. Természetesen az is igaz, hogy lassan indult be ez a folyamat, és állandóan monitoroznunk kell ezt a folyamatot a tagállamokkal együtt, hogy fel tudjuk gyorsítani a folyamatot. Nézzük most a hetes cikket. Ez egy rendkívül fontos cikk, ugyanis 50%-a a megtakarításoknak ebből fakad, és ennek szoros kapcsolata van az épületek energiahatékonyságára vonatkozó irányelvel, illetve egy olyan csomaggal, amelyről majd később döntünk ennek az évnek a során, és aminek az lesz a célja, hogy ne csak megcsunk, hanem technológiai innovációkat is be tudjunk vezetni. Ezen kívül, ami az iparágat illeti, én úgy gondolom, hogy az energia hatékonyság, az energia megtakarításokra vonatkozó innovatív megoldásokból is nagyon sokat profitálhat. Igen sok országban már pozitív fejleményekről számolhatunk be. Nézzük az épületeket, az energiahatékonysági irányelv kapcsán, illetve az ösztönzők kapcsán. Ezek nem könnyen megoldható problémák, nehéz a helyzet, bizonyos tagállamokban különösképpen, és én azt hiszem, hogy ebben a kontextusban gondolkodva kimondhatjuk, hogy azért most már nagyon jó javaslatokat kapunk a tagállamoktól is, rengeteg új gondolat jelent meg, hogy hogyan lehet felhasználni azokat a megoldásokat, amelyeknek a célja a meglévő épületek felújítása. Ebben a kontextusban pedig nagyon örülök annak, hogy jó néhány kritérium ma már sokkal tisztábban jelenik meg, és örülünk az elért eredményeknek. Természetesen minden további információval itt vagyok, és rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen az ön megjegyzését. Most pedig térjünk vissza a jelentéstevőnkhez, Piper úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a kommentárokat és a hozzászólásokat is. A képviselők azt gondolom alaposan foglalkoztak az irányelvvel, illetőleg a végrehajtásra vonatkozó jelentéssel. Azt gondolom, hogy eh, ez nagy segítség az Európai Parlamentnek is, amikor megnézzük a végrehajtás állását, tehát hogy nem a jogalkotással szembesülünk először, hanem igazából tisztázzuk először, hogy mit is akarunk. Néhány megjegyzés számos kolléga felvetette az energiaszegénységet, az Energy Power-t itt, és eh, ezzel szeretnék hozzászólni, de az okokat kéne kezelni igazából. Itt nem, a, nem, nem nőttek az energiaárak, azok csökkentek. Itt arról van szó, hogy állami bevételeket generálnak, még járulékokat szednek be, és a szocialisták egy statisztikát mutattak, hogy az állam felel az energiár 30%-áért, Németországban 50%-áért. Tehát ha az energia povertiről beszélünk, az energia szegénységről, hogy nem tudják megfizetni az energiát, akkor magunknál kell kezdeni. Mit tudunk politikailag megváltoztatni? mielőtt az energia szolgáltatókra mutogatunk, az Energy Poverty, amit a szocialisták felvetettek, ez az én jelentésem egy súlyponti témája lehet majd, úgy látom. Ezt egy második téma, háromban összesen. A második, vigyázni kell a megtakarítási kötelezettséggel, hogy a, arról van szó, hogy ne vegyük el a lehetőséget a megújulóktól Mindenki azt szeretné persze, hogy átálljunk a az elektroautókra, például a mobilitásban az elektromos áramra. Itt ez óriási növekedés ez jelent az áramfogyasztásban, az akkumulátorokat fel kell tölteni, és ezt regeneratív módon kéne előállítani. Ezért nem mondhatjuk azt egyszerre, hogy át akarunk térni az elektroautóra, másrészt pedig ö, igazából megtakarítási kötelezéseket rovunk ki a megújulókra ez nem fog együttműködni, ezért konzisztens szabályokra van szükség. Ez csak egy példa arra, hogy kölcsönösen hogyan eh, konkurálnak a különböző energiatörvények nemzeti szinten és európai szinten is, és itt felszólítanám a bizottságot, hogy ezt gondolják, fontolják meg alaposabban még egyszer. Aztán egy utolsó megjegyzés, ön elnök úr az elején mondta, energiahatékonysága a legideálisabb nyersanyag bázis Gondoljuk végig, mit mondunk. Ugye energia megtakarítás, ugye nincs semmi száz százalék. A semmi, a semmi az ideális nyersanyagbázis. Ez milyen, milyen, milyen szavakkal élünk itt az energia hatékonyság nyersanyagbázisként, én nem tudom. Hát erre csak azt mondom, kedves hölgyem és uraim, hogy foglalkozunk, igazából tényleg gondoljuk meg, hogy mit mondunk, hogy tényleg jövőbe tekintően fogalmazunk-e, hogy jó jelzést küldünk-e ha azzal, amit néha mondunk az energiahatékonyságról, hogyha ez eufóriát is akar. Én inkább egy pragmatikus hozzáállást mutatok, majd célokat akarok elérni, gyorsan akarom őket elérni, és hatékonyan akarom őket elérni, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák ehhez hozzá tudnak járulni. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. For your... Köszönöm a jó jelentést, hiszen majdnem minden árnyékjelentéstevő is egyetértett ezzel. És most nézzük az ütemtervünket. Az ITRE szakbizottságban szavazás május 24-én. Úgyhogy sok munka áll még előttünk a kompromisszumok kidolgozása miatt plenáris ülés júliusban, tehát 2016 júliusában. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és most következik a 9-es napirendi pont, ez pedig a megújuló energiaforrásokra vonatkozó Progress Report. Paloma López Bermeo a GUE-ból a jelentéstevő felelős 345 módosítás érkezett. A módosítások beterjesztésének határideje néhány nappal ezelőtt volt, és jelenleg várjuk a fordítást. Nem csak egy véleményt akarunk adni a helyzetről, hanem ez a saját kezdeményezésű jelentés iránymutatásokat tartalmaz majd az Európai Bizottság számára, hogy 2030-ig befejezőleg milyen célokat kívánunk megvalósítani. Tehát 2030-as horizontban gondolkozunk. A jelentéstevő éppen most dolgozik a kompromisszumokon, és megbeszéléseket folytat az jelentéstevőkkel amennyiben jól értem a dolgot, már meg is kezdődtek ezek a módosítások, és López Bermeo asszonyt szeretném megkérni, hogy nyissa meg a vitánkat. Köszönöm szépen! Valóban 345 módosítás érkezett, és valóban már most éppen dolgozunk a kompromisszumok kialakításán, megpróbáljuk ezeket kollektív módon kezelni pontosan itt kezdeném. Szeretném megköszönni még egyszer az összes frakció erőfeszítéseit, amiért nagyon rövid idő alatt beterjesztettem módosításait, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ilyen ambiciózus időn belül kompromisszumokra tudjunk jutni. Az elfogadása ennek a szövegnek fontos lenne még a nyár vége előtt. Szeretnénk ezen a héten illetve azt látjuk, hogy ezen a héten, hogy azért vannak itt konszenzusos témák, úgy gondoljuk, hogy egy nagy többség támogatni fogja majd ezt az anyagot. Az első ilyen kérdés az az, hogy igaz, hogy a múltban nézünk, de nem egy múltbéli katalógust kívánunk készíteni, hanem inkább azért nézzük meg, hogy mi történt a múltban, hogy a jövő felé tudjunk átmenetet képezni a megújuló energiaforrások tekintetében. Ez egy rendkívül fontos kérdés, és ez a módosítá, ez a jelentés rá is mutat arra, hogy hogyan lehet segíteni azokat az országokat, akik le vannak maradva ebben a kérdésben. És valóban a múltkori találkozókon megbeszéltük azt is, hogy meg fogjuk említeni azokat az országokat is, akik viszont példaértékűen jártak el. A bizottság jelenlegi ada, rendelkezés álló adatai alapján. Nagyon különbözőek tehát a helyzetek, és alapvetően itt egy tagállami hatáskörben lévő kérdéskörről beszélünk, de mi azt szeretnénk összegezni, hogy mik azok a modellek, módszerek, amelyek működtek a múltban, és mik azok, amik viszont nem. Fontos tehát ez a szolvasat, mert szeretnénk világossá tenni azt, hogy milyen támogatásokat lehet alkalmazni a megújuló energiaforrások tekintetében, hatékonyabb rendszert szeretnénk a jövőben látni. Ugyanakkor nem szeretnénk azt sem, hogyha a befektetéseket már nem támogatnánk tovább, mert vannak olyan országok, ahol alapvetően fontosak voltak ezek a támogatások annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokba való befektetések megvalósuljanak. Nemzeti szinten és európai szinten is fontos ez, szeretnénk ezeket az ellenőrzési mechanizmusokat a bizottság részéről fenntartani, és tovább szeretnénk erősíteni az együttműködést a tagállamok között. A nemzeti célkitűzéseket meg kell erősíteni, a szociális tehát a, a szociális szereplők, a helyi és regionális önkormányzatok, különböző fogyasztói szervezetek és civil szervezetek részvételét is biztosítani kell, ugyanis nekik nagyon fontos szerepük van. Sok a gazdasági Mm, környezetvédelmi és ipari kihívás, egy energia átmenetről van szó, amely nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani azokat a klíma célokat, amelyeket Párizsban fogalmaztunk meg. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy kötelező érvényű célkitűzéseket fogalmazzunk meg. Szeretnénk a közlekedés, a fenntarthatóság és a környezetvédelmi szakbizottság véleményét is kikérni, de egy dolgot nem szabad szem elől veszítenünk, egy sokkal demokratikusabb energiamodellbe való átmenetről van most itt szó, sokkal decentralizáltabb energiafogyasztás, amely hozzáférhetőbb, teszi az energiát, és kollektív megoldásokat támogatunk a fűtési piac területén is. Én biztos vagyok benne, hogy kompromisszumokat ki fogunk tudni dolgozni. Köszönöm szépen a segítségüket. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen az előadónak. Bencen úr a néppárt képviseletében árnyék előadóként működik közre. Köszönöm szépen elnök úr. Köszönöm egyébként az előadónak is a jó együttműködést, bár egyes politikai pontokban nem feltétlenül értünk egyet, de bízom abban, hogy értékelik a széleskörű kompromisszumot, és a kompromisszumok bizony érnek valamit, és a korábbi kompromisszumok is a javunkra váltak az energiaunió kapcsán. Ez egy fontos eszköz lehet abban, hogy meg tudjuk állapodni, és így inputot tudjunk adni az Európai Bizottságnak, aki egy új irányelvet fog előterjeszteni ősszel. A néppárt részéről vannak módosítóink természetesen, itt mindenekelőtt a központi pontokra hivatkozunk, azt hallottuk a költséghatékonyság, piacalapú fejlődésre van szükség, ezt hangsúlyozni kell a jelentésben, és józan konstruktív hangot kell választani, hogyha a jövőben e, megújulókról beszélünk, helyes irányba indultunk el, bizonyos kiigazításokra szükség van egyes országban, de nem akarjuk a naming and shaming rendszerét bevezetni, ami pedig a szociális partnerek eh, bevonását illeti, ezt ki kéne igazítani egy kicsit. Azt gondoljuk, hogy az összes releváns eh, érintettet be kell vonni. Amikor a megújuló energiaforrások elterjedéséről beszélünk, de a szerződések fontosak, a tagállamok végül is maguk határozzák meg az energiamixüket. Eh, reméljük, hogy ebben támogatást szerzünk a többi frakciótól megnézzük, hogy a legjobban és legolcsóbban hogyan tudjuk biztosítani az energiához való hozzáférést a fogyasztóknál, ez fontos Európa jóléte és versenyképessége szempontjából. Itt még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az egyoldalú fókuszálás a decentralizált energiatermelésre privát keretek között itt egész Európában, ez persze nem állítom, hogy ez rossz, de nem is csak jó. A decentralizáció nyilván egy jó eszköz lehet időnként, el lehet menni bizonyos határokig vele, ha észszerűen alkalmazzuk ezt, de nem feltétlenül kell közvetlen kapcsolatot találnunk a decentrális termelés és az olcsó áram között. Időnként ez bizony magasabb árat is tud okozni. Például, ha mesterségesen akarunk decentralizálni, és az önellátást akarjuk elősegíteni. És ami a szegénység kockázatát illeti, én nagyon jól megértem, hogy az előadó ennek prioritást tulajdonít és hát az importok témáját se téveszek szem előtt. Igenis, látom, hogy többen támogatják ezeket a pontokat, tehát piacalapú költségek, a megújuló energia, ezek központi kérdések, és az európai fogyasztók számára olcsó, fenntartható energiát kell biztosítani. Ez világos következtetés. Azt gondolom, hogy egy körű kompromisszumra kell törekedni, elbe szeretném bevonni az előadót, és köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Szocialisták és demokraták. Molnár Csaba következik, árnyék előadó. Szépen elnök úr, köszönjük a munkáját jelentéstevő asszonynak láthatóan az esetek többségében a rekordszámú módosító indítvány kapcsán lehetőség van arra, hogy a pártok között átívelő kompromisszumot létre tudjunk hozni. Ezért engedje meg a tisztelt bizottság, hogy most csak azokkal az ügyekkel, kérdésekkel foglalkozzam, amiben eddig még nem született kompromisszum, amikben tehát még fennmaradtak a vitás kérdések. Az első ilyen és számunkra legfontosabb kérdés a kötelező tagállami megújuló energia célszámok fenntartása a 2020 20-at követő időszakra is. Mind a tapasztalat, mind pedig az Európai Bizottság jelentése az bizonyította számunkra, hogy azért tudtunk az elmúlt néhány évben ilyen jelentős előrehaladást elérni a megújuló energiák terén Európában, mert nem csak uniós szinten, hanem tagállami szinten is meghatároztuk azokat a célszámokat, amelyeket kötelezően előírtunk, és amelyeket a tagállamoknak teljesíteniük kellett. Ezért mi azt gondoljuk, hogy mivel ezek növelik a kiszámíthatóságot, munkahelyet teremtenek, gazdasági növekedést jelentenek, ezért ezért ezeket 2020 után is fenn kell tartani. Tudjuk, hogy ebben vita van közöttünk és az Európai Néppárt között, de mivel meggyőződésünk, hogy enélkül ilyen jó eredményt elérni nem tudunk a jövőben, mint amit elértünk az elmúlt pár évben, ezért mi szeretnénk, hogy ezeket fenntartanánk a jövőben is. A második ilyen vitás kérdés a rosszul, illetve jól teljesítő tagállamoknak a megnevezése a jelentésben. Mi azt gondoljuk, hogy nem ördögtől való az, hogyha az Európai Parlament végzi a dolgát, dolgát, hagyjuk ezt, hogy végezze a dolgát, és ajánlásokat fogalmazzon meg azoknak a tagállamoknak, amelyek rosszul teljesítenek a kötelező célszámok elérése tekintetében, és az sem ördögtől való, hogyha az Európai Parlament kiemeli és megdicséri azokat a tagállamokat, amelyek akár saját vállalásukhoz, akár a többiekhez képest jól teljesítenek, ezért ezt a jövőben fenntartani szeretnénk a másik javaslatunkhoz hasonlóan. A harmadik ilyen kérdés a megújuló energiák adóztatása kapcsán merül fel. Nyújtottunk be módosító javaslatot ezzel kapcsolatban, mert azt látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek kifejezetten káros és piactorzító adókat, díjakat, illetékeket, termékdíjakat vetnek ki a megújuló energiaforrásokra. Világossá kell tennünk, hogy ezekkel nem értünk egyet, és hogy az Európai Parlament ezeket nem támogatja. És a negyedik ilyen kérdés, ami már az előző jelentésnél is felmerült, az energiahatékonysági szempontból ez az energiaszegénység ügye. Nagyon örülünk annak, hogy jelentéstevő asszony kiemelt figyelmet szentel ennek. Mi is azt gondoljuk, hogy mivel az Európai Unió az a jólét és a biztonság irigyelt övezete az egész világon, ezért egész egyszerűen nem engedhetjük meg azt, hogy az Európai Bizottság jelentése szerint több tízmillió ember van most olyan helyzetben az Európai Unióban, hogy télen döntenie kell, hogy fűteni tud, vagy melegétel tud magának készíteni. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Nyilván ezt az egyik pillanatról a másikra feloldani nem lehet, megoldani nem lehet, de akár a dinamikus árképzés bevezetésével, akár a tagállami energiahálózatok teljes összeköttetésével el tudjuk érni azt, hogy középtávon el tudjuk törölni Európából az energiaszegénységet. Ez tehát az a négy kérdés, amiben azt látjuk, hogy vita van, de abban reménykedünk, hogy hogy jelentéstevő asszony erőfeszítéseinek megfelelően ebben is meg tudunk állapodni a többi frakcióval, és egy széles, nagy többséget biztosító jelentést tudunk majd elfogadni. Köszönöm szépen. Thank you, colleague. Uh... Köszönöm, kolléga. Van Bossjut asszony az ECR nevében. Árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves jelentéstevő úr, kollégák! Örülök annak, hogy beszélünk erről a jelentésről. Minden képviselőnek lehetősége nyílt arra, hogy elmondja a véleményét a jelentéskészítő jelentés tervezetével kapcsolatban a módosítóinkban. Arra koncentráltunk, hogy egy igazi ITRE jelentés jön létre. A jelentés készítő ugyanis a szociális dimenzióra koncentrál az energia kapcsán, de szerintem már erről szavaztunk az Ample jelentés kapcsán Strasbourgban. Tehát ha, itt szerintem meg kell maradni a lényegi dolgoknál, figyelembe kell venni a szubszidiaritást is, és leve, le, ö, tehetjük az alapjait a jogszabálynak. Arra kérném a kollégáimat, hogy kerüljük ezt el, hogy ne aggassuk mindent erre a jelentésre. Négy konkrét pontom lenne. Az első tény az, hogy sokkal jobban koncentrálni kell a célok elérhetőségére. Örülök annak, hogy a jelentéskészítő az első koncepciójában ezt elfogadta. Második pont. Minden ami az adózáshoz kötődik, az nemzeti illetékességi kör. Harmadik pont, megújuló energia, megújuló elektromosság, általában ez sikerül a tagállamoknak, itt főként a hűtésre, fűtésre kell koncentrálni, illetve megújuló energiaforrásokra a közlekedési szektorban. Nem kell azt megismételni mindig, hogy hol mennek jól a dolgok, inkább azokra a szektorokra kell koncentrálni, kevésbé mennek jól a dolgok. Utolsó pontom, ez a hosszú távú befektetésekre vonatkozik, ezt ösztönözni kell, ugyanis nagyon nehéz itt meggyőzni az embereket arról, hogy ezek mennyire hasznosak. Örülök annak, hogy most már megkezdődhet az igazi munka, és örülök annak, hogy megvizsgáljuk a módosítókat, és várom az egyik jelentéstevői ülést. Uh, thank you. Köszönöm szépen, hölgyem. Köszönöm a megjegyzéseket. Ebben a nagyon fontos témában, az ALDE nevében Gerbrandi úr, az árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak is az elvégzett munkát mindeddig, és örömmel várom, hogy megtaláljuk a következő hetekben a szükséges kompromisszumokat. Szeretném elmondani, hogy úgy általában igencsak kritikusok vagyunk a tegállamok és a bizottság irányába, de ez egy sikeres politikai terület. Tényleg a 20%-os cél irányába haladunk a megújulókkal, az EU szinten a közlekedésben és az elektromos áramban a 10%-ot például a közlekedésben nehezebben fogjuk elérni, de optimisták vagyunk szerintem, és jó úton haladunk. Fontos, hogy elkezdjük a munkát ebbe az irányban. A második pont, ez egy haladási jelentés, amit készül arról van szó, hogy valójában hol vannak a tagállamok, hol tartanak, és egy kicsit fura azt mondani, hogy ne nevezzük meg a tagállamokat. Hát, eh, hogy nem mondjuk meg, hol tartanak például. Erről szól ugyanis a dolog. Igenis, meg kell nevezni az országokat, amelyek jól teljesítenek, és azokat is, amelyek eh, nem annyira jól teljesítenek. Ide tartozik az én országom is, Hollandia amely tényleg a legalján van ennek a listának, amikor a megújuló energiákról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy itt legyünk egyértelműek. Egy általánosabb megjegyzés most megint csak, több mint 300 módosító van. Igyekezzünk fókuszálni dolgokat. Egy ilyen jelentés csak akkor bírhat politikai befolyással, ha prioritásokat alkotunk, hogyha fókuszálunk. Túl sok téma megnevezése helyett ragadjuk ki a legfontosabbat, egy néhány legfontosabbat aztán beszélni szeretnék a termelők és a fogyasztók témájáról. Meg kell találni az ő szerepüket is, de azt gondolom, hogy nem menjünk nagyon a részletekbe itt, és a többi itre jelentéssel, amikor a fogyasztók szerepéről beszélünk az energiapiacon, tartsunk ki az eddigi hagyományok mellett, az itre hagyományok mellett. Ne végezzünk el kétszer egy munkát, ami pedig a közlekedés illeti az 5,7% mindeddig nem egy bátorító szám, azt el kell, hogy mondjam, de ne legyünk túl szigorúak a bio üzemanyaggal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az előadó ez hibának nevezi, bukásnak nevezi, ez túl messzire megy azt gondolom, hogyha a második generációs üzemanyaggal tovább dolgozunk, ez egy fontos dolog, amit itt elértünk, és tényleg látunk a közlekedésben tényleges jó megoldásokat, de ha túl kritikusak vagyunk, azzal nem jót teszünk a bioüzemanyagnak. Természetesen a fenntarthatósági kritériumokat a bioüzemanyagra is ki kell vetni, de nem mondjuk, hogy elbukott ez a politika összességében. Az energia egy nagyon fontos téma. Számomra ez inkább az előző témával függ össze, amiről beszéltünk a hatékonyságról, és kevésbé a megújulókkal foglalkozik ez. Az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy a támogatási rendszerek az energiafelhasználásnál úgy működnek, hogy a szegényekhez is eljut ez a támogatás, de inkább a gazdagokat gazdagítja tovább, legyünk nagyon óvatosak a támogatási rendszerekkel. Azt gondolom, hogy a legtöbb és a legjobb, amit tehetünk, hogy az energiahatékonyság irányába lépjünk tovább, és a jövőben hogyha több lesz a megújuló energia, akkor az alacsonyabb árakhoz is vezet, tehát egy win-win helyzet tudunk létrehozni. Végül pedig, elnök úr, örülök annak, hogy az Európai Bizottság a haladási jelentésében felszólítja a tagállamokat, hogy az együttműködési mechanizmusokat jobban használják ki. A legtöbb tagállam túlságosan nacionalista, nemzeti megközelítést alkalmaz. A határokon átnyúló együttműködés sokkal jobban ki lehetne használni, és véleményem szerint alapvetően fontos, hogy az Euró 2020-as célokat elérjük, és valamikor a 2030-as célokat is. Köszönöm, Jávor Benedek. Az árnyék elődöm még hozzá a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak, árnyék elődöknek az együttműködést jelen szakaszban hogy általános kérdéseket vitattunk meg, nem annyira a konkrét módosítókat. Most egy néhány általános kérdésre szeretnék reflektálni, amelyeket felvetett az árnyék előadás, amelyben egyet tudtuk érteni eddig konkrét országok megnevezése, milyen teljesítményt nyújtanak, megtegyük ezt, vagy ne, én meggyőződésem az, hogy a lemaradókat meg kell nevezni. A haladási jelentés célja éppen az, hogy eredményekre rámutassunk, a jobb gyakorlatokra is, és hát rámutassunk arra is, hogy hol kell erősíteni a politikákat, hogy elérjük a 2020-as célokat. Az egyik legfontosabb része ennek a jelentésnek, éppen az, hogy megmutassuk, hogy hol kell még többet tenni, hogy kell, hol kell több erőfeszítést mutatni. A második pont a nemzeti célokra vonatkozik. Szükségünk van -e nemzeti célokra 2030-ra, vagy nem meggyőződésem, abszolút szükség van rá az energiahatékonyság irányelv és a megújuló rendeletek világosan megmutatták, hogy a, az eredmények jó részt abból indulnak ki, hogy nemzeti célok születtek, hogy elszámoltathatóak lettek a tagállamok a célok vonatkozásában. A harmadik téma pedig itt intézkedésekről van a retroaktív, visszamenőleges hatályok intézkedésekről van szó, itt a, külön beszélünk a beruházásokról, befoglalásokról, egy megfelelő szabályozói környezetre van szükség, amely kiszámítható, és elkerülhetetlen, hogy stabil keretet biztosítsunk a befektetők számára, vagy a beruházók számára az energia forrásoknál megújulókról van szó. Szóval persze a következő, a fogyasztók témája meggyőződésem, hogy a fogyasztó áll a jövőbeli energiarendszerek középpontjában Európában, mindenek előtt a megújuló energiák vonatkozásában igaz ez. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy közös felfogásunk a fogyasztóról, és a szabályozási környezetet úgy kell alakítani, hogy támogassuk a fogyasztót, hogy legyen aktívabb az energiarendszer részeként itt Európában. Az ötödik és egyben utolsó, hogy konkrét ágazatokat megnevezzünk, amikor megújuló energiákról beszélünk, hogy általában mire gondolunk, erőművekre, vagy nagy energiatermelőkre, de itt a fűtés, hűtés, közlekedés, energiahatékonyság, stb. mindenhol fontos része ennek a témának, amiről mi beszélünk. Tehát ezeket is figyelembe kell venni, és ezeket is meg kell szólítani szerintem. Köszönöm szépen a hozzászólását. Tamburano kolléga. Time as well. Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Először is nagyon jó volt Palomával együttműködni. Egyetértünk vele, és nagyon tetszik az is, hogy ilyen jól lehet vele beszélni, sokat, sok szó esett már az energiaszegénységről, és teljes mértékben egyetértek azzal is, aki az előbb felszólalt. Éppen ezért én most három más aspektusra hívjam fel a figyelmet. Elsősorban arra gondolok, hogy nagyon fontos az, hogy komolyan gondolkozzunk a prozumers témájáról. Én azt hiszem, hogy egyelőre nincsen erről definíció, nem tudjuk, hogy ezt konkrétan hogyan kell értelmezni a jövőbeli ö, európai jogszabályokban. Én szerintem nem tudunk előre haladni, hogyha ez a definíciót először nem alkotjuk meg. Hogyan tudjuk a prosumers kérdését rendezni? Hogyan tudjuk az eredményeket mérni, anélkül, hogy pontosan definiálnánk ezt a kategóriát? Ezen kívül az új irányelvben fontos lenne az is, hogy egy teljes fejezet foglalkozzon ezzel az új kategóriával. Itt egy kéréssel élek az Európai Bizottság felé. A zöldekkel is egyetértek azzal, hogy mit jelentsen a szakmai fogyasztó kérdése, ezt is definiálni kellene. Spanyolországban és Olaszországban és talán más országokban is azért a tendencia azt mutatja, hogy gyakran kihasználják a megújuló energiaforrásoknak adott támogatásokat, és versenytorzító hatást érnek el ezzel. Fontos lenne tehát itt a reform, jobban kellene ezt a kérdést kezelni. A bankok is rosszul működnek ebben az értelemben, és mégis támogatjuk őket közpénzekből. A nemzeti szintű kötelező célkitűzések fontosak, sőt ezt szeretnénk elérni. 2030-ra 45%-ra szeretnénk feltornázni a megújuló energiaforrások arányát, és a célkitűzéseket nem csak végcélként kellene értelmezni, hanem egy átmeneti lépésként 100%-os megújuló energiaforrás a végső cél. Én azt hiszem, hogy itt lépésenként kell haladni az ambiciózus célok megvalósítása érdekében, hogy ne egy állandó ilyen szürke zónában mozogjunk. Nem szabad soha lemondanunk a nagy álmokról. Köszönöm. Mr. Zanonato. Our... Zanonato kolléga a következő hozzászóló. Grazie, Presidente. La... Köszönöm szépen. A jelentéstevő nagyon helyesen rámutatott arra is, hogy a különböző nemzeti jogszabályok miatt nagyon különböző helyzet alakul ki a megújuló energiaforrások tekintetében Európában, és ez pedig mutatja, vagy hatással van a háztartásokra és az energia függés kérdésére is Európában. Ez pedig nagyon fontos kérdés, mert a teljes energia szektorban érezni lehet a megújuló energiaforrások hatását. Ez egy új forradalom. Vannak olyan helyek, ahol igen gyorsan terjed mindez, És mindezt azért is mondom, mert noha egyetértek a jelentéstevő asszonynal, mégiscsak úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy ambiciózusabban álljunk hozzá a jövő kérdéseihez. Amennyiben nincsen regionális támogatási rendszer, a piacintegráció nem fog megvalósulni, legalábbis de facto, és továbbra is a nemzeti protekcionizmusoknak esik majd áldozatul. És végül az is fontos, hogy jobban odafigyeljünk azokra a kategóriákra a megújuló energiaforrásokon belül, akik, amelyeknek nincsen megfelelő piaci szabályozása. És ezért állandóan versenyezniük kell más fajta energiahordozókkal. És ebben az értelemben a vízenergia például egy hatalmas lehetőséget rejtő terület, amelyet még nem teljes mértékben aknáztunk ki. Európai támogatásra van szükség annak érdekében, hogy ezt is be tudjuk vonni a megújuló energiaforrások kapcsolatos befektetésekbe. Köszönöm. Frederik következik. Köszönöm, két pont van, amely egy kicsit aggaszt engem svédként. A megújuló energiaforrásokhoz kötődik ez, és a biomasszához itt fenntarthatósági kritériumokra van szükség ezektől függően, hogy ezt hogy alakítjuk ki, vagy segítünk egy növekvő szektornak, vagy pedig megfolytjuk azt. Egyre eh, nagyobb a bioalapú energiatermelés, mind az elektromosság, mind pedig a eh, fűtés területén. Ezek mind megújulnak, mind pedig új munkahelyeket teremtenek hogyha nem megfelelő kritériumokat alkalmazunk, akkor ezeket eh, megszüntethetjük, és ez eh, káros. Nem szeretném beavatkozni a magán eh, cégek munkájába, és meg kell néznünk a papírgyárakat Svédországban. Itt három nagy papírgyár van, és hozzáférnek 3 eh, terawatt eh, orányi energiához évente, hogyha legalizált eh, módon ehhez nem férnek hozzá, akkor problémái lehetnek. Mindenképpen fontos az, hogy mielőtt még elköteleznék magunkat a gázzal kapcsolatos, a szénnel kapcsolatos, olajjal kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok mellett ügyeljünk arra, hogy megfordítsuk a biomassa szektort. Thank you very much, colleague. Um, Madame Kumpula Natri. Kumpula Natri. Kollega, köszönöm szépen. Szeretnék hozzászólni ahhoz, amit elmondtak az előbb. Én is északi országból érkezem. Mi már meghaladtuk a 21%-et, már majdnem 40-nél tartunk, és ennek oka az, hogy a biomasszát használjuk. A cél az az, hogy fenntartható biomassa legyen, és hogyha ezt elértük, akkor vannak jó uh, piaci szereplők, akik meg tudják határozni azt, hogy hogyan használjuk fel. Tehát várjuk az Európai Bizottság javaslatát, hogy hogyan lehetne meghatározni a fenntarthatósági kritériumokat, és hogyan lehetne egy koherens szabályozást elérni Európa számára, hogy legyen lehetőség az energiabiztonság, a házak fűtése számára, megvizsgáltam a szöveget, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Könnyen olvasható a szöveg, könnyű volt ehhez megjegyzéseket fűzni. Örülök annak is, hogy a 28-as pontban beszél arról, hogy a bioüzemanyag stratégiánkat elveszítettük, van már megalapodásunk 2020-ig, de azután mi lesz? Igen, nagyon sokat beszélünk az elektromos autókról, de az elektromosság csak 26%-ot teszik ki a megújuló energiaforrások kapcsán, tehát az elektromos autó nem igazán megújuló energiaforrása támaszkodik, csak 26%-ban de vannak olyan autók is, amelyek olajlapú anyagot használnak. Tehát vagy feladjuk, vagy pedig arra kényszerítjük Európát, hogy legyen szénmentessé az, a közlekedési szektort. Még egy rövid kérdésem lenne, elnök úr. Örömmel látom azt, hogy a kisméretű termelés az jó, de miért rossz az, hogyha valami megújuló, megújuló és nagy mértékben történik az előállítás? Ez miért, miért rossz? Hogyha ez hatékony, hogyha ez megújuló energiaforrás, ha nagy méretben állítják ezt elő, nem kell ezt ellenezni. Persze mindig az arányosságot kell figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen, Paul Rübis úr következik. Nagyon szépen köszönöm a szót. Szeretnék visszatérni arra, amit Szanettó kollégám is elmondott. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy elgondolkozzunk azon, hogy a megújuló források kapcsán az energiahatékonyság gót is átgondoljuk. Nagyon fontos a tárolási kapacitás. A tárolási kapacitás egy megoldás, és a hálózatok, amelyeket egymással össze lehet kötni, ez a második megoldás. Lehet, hogy nincs megfelelő kapacitás ennek a tárolására, nem tudjuk, hogy Európában hol süt a nap, vagy hol fúj a szél. Lehet, Nem lehet az, hogy sehol nincs se szél, se nap, de olyan se lesz, hogy mindenhol süt a nap és e, fúj a szél. Tehát nagyon fontos a tárolás kérdése. Örülök annak, hogy ezen a területen lesz egy meghallgatás is. különböző lehetőségek, a hidrogén, kapcsán a különböző elemek kapcsán lehet erről beszélni. Az előbb hallhattuk azt, hogy miért nem lehetne például a közlekedés kapcsán is csökkenteni a szénkibocsátást. Az is előfordult, hogy nem nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy mennyire tud haladni a közlekedés, ezt is figyelembe kell venni a megújuló energiaforrások kapcsán, a megújuló energiaforrásokat forrásokat talán így lehetne sikerre vinni Európában. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Kolicsek úr. Köszönöm szépen a szót. Egy megjegyzésem van. Mi nem csak ipari szabadság vagyunk, hanem technológiai bizottság is, és nem beszélünk ebben a jelentésben technológiai kérdésekről. A fotovoltaik területén a hatékonyság 11%, százalék ez eléggé kevés. Ma azonban már vannak újabb módszerek, amelyel a hatékonyságot növelni lehetne, mégpedig a kétszeresére. Ez persze egy másik jelentés témája lehetne, de örülnék, hogyha az ilyenfajta fejlődést támogatnánk a jövőben. A magánbefektetők decentralizációja nem igazán ideális, kisebb a függőség az importtól, ez jó, viszont az új, a megújuló forrásokra vonatkozó adók, nos hát ezt meghagynám a tagállamokra, mert ez nemzeti ügy. Hogyha nekem hogyha én például megtakarítok energiaforrást, akkor nincs szükség erőművekre arra, hogy például egy aut- hogy az automat feltöltsem. Hogyha fotovoltaikát alkalmazunk egy, egy családi ház esetében, akkor ez 10 ezer euróba kerülne egy évben. Ez nem igazán e, célra vezető. Nincs igazából elég vízerőmű, ez igaz, és ez összefügg az energia tárolásával, a az akkumulátorok is csak a fotovoltaik esetében állnak rendelkezésre. Tehát mindenképpen vannak hiányosságok, lehet, hogy a jövőben egy olyan jelentésre kellene szükség, jelentésre lenne szükség, amelyel ezekre a problémákra koncentrálhatnánk. Most pedig az Európai Bizottság nevében Donelli asszony kapja meg a szót. Ismételten hadd mondjak köszönetet elnök úr, és köszönöm szépen a képviselőknek azt, hogy foglalkoznak ezzel a nagyon fontos témával. Jó az időzítés, hiszen tudják, hogy áttekintjük éppen a megújuló energiaforrások vonatkozó irányelvet ez év végén. Sok kérdés, amelyeket önök is felvetettek, azokat mi is felvetjük a tervezetben. Néhány dolgot szeretnék kiragadni. A befektetői bizalom nagyon fontos, tőkeintenzív a megölelege források előállítása, és jelenleg az externáliák, amelyek a környezetvédelemhez kötődnek, azok nem igazán vannak beárazva piaci szempontból, és ezért megfelelő kereten belül kell támogatást adni. Ez nem csak a megújuló energiaforrású területén tapasztalható befektetési hézak megszületéséhez is vezethetne. Tehát különböző célkötőzéseket kell itt összefűzni. A kísérő javaslat elemei, az ETS jellemzőit is figyelme kell venni. Ez lehetőséget kínál arra, hogy láthatóvá tegyük a fogyasztók szerepét az energiarendszereken belül, a decentralizált energiállítás szerepet is figyelembe kell venni, és ennek szerepe lesz majd a áttekintésben is. A megújuló források nagyon fontos szerepet játszanak az energia szempontjából, főként a hűtés-fűtés területén, illetve a közlekedés területén. Nagyon fontos az, hogy ezeket a lehetőségeket láthatóvá tegyük, itt mindenképpen támogatásra van szükség. Köszönöm azt, hogy foglalkoznak ezekkel a területekkel. A mechanizmus, a finanszírozási mechanizmus, itt mindenképpen befektetési hiányosságok vannak, jelenleg a piac nem igazán támogatja az ilyenfajta befektetéseket egy pénzügyi mechanizmusra van szükség, hogy csökkenteni lehessen ezzel befektetések magas kockázatát. Hogyha ezt támogatnánk, akkor itt kutatás és fejlesztésre szükség van. Fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő tárolási lehetőségek legyenek, intelligens hálózatok, és ez kötődik már az energiatékonysági korábbi vitánkhoz. Két terület van, amelyek aggodalomra adnak okot. Az egyik a bioenergiai fenntarthatósági kritériumok. Úgy véljük, hogy a fenntarthatósági kritériumok a jelenlegi irányában a lehető legjobbak, Persze ezeket még lehet növelni, és ezt meg is tesszük, de úgy, hogy ezt tükrözze a kiegyensúlyozott megközelítés, ami már benne van a szövegben, és jól kezelt biomasszára, bioüzemére van szükség a gazdaságunkban. A második terület, a közlekedés területe, ez egy olyan terület, amely mindig is nagy kihívásokat tartogatott, nagyon sokat beszéltünk erről, a kérdéskörről, a bioenergiáról, a közlekedés területén, de továbbra is fennáll a kihívás, de fennáll a lehetőség is a közlekedés területén, hogy a bioüzemeket alkalmazzuk. Foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel a dekarbonizáció kapcsán is a közlekedés területén. Köszönöm, eh, hogy meghallgattak, és várjuk a jelentés véglegesítését. Elnök, most pedig szeretném megkérni Paloma López eh, Benerót, a jelentéskészítőnket, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Mindenkinek szeretnék köszönetet eh, mondani a nagyon érdekes hozzászólásaikért van egy aspektus, ami nagyon fontos, és amelyet csak hangsúlyozni tudok, ez a bioüzemanyagok kérdése. Az Envi jelentésében beszélnek erről, és ott az Envi a, az illetékes bizottság. Én csak egy általános elemzést tehetek, de abból indulok ki, hogy ezzel egyet értenek majd. Feljegyeztem azt, amit ők elmondtak. Természetesen azon leszünk, hogy kompromisszumokat hozzunk létre a 344 módosítás alapján. Remélhetőleg majd a kompromisszumokban viszont látják az elképzeléseiket. és remélhetőleg a kompromisszumok által sikerül majd nagy többséget elérnünk. Már várom a további munkát önökkel, és köszönöm az együttműködéseket. Elnök, köszönöm szépen a jelentés készítőjének, köszönöm a kemény munkáját. Az ITRE-ben május 24-én fogunk erről szavazni, A júniusi második plenáris ülésen lesz ez majd napi renden. Igazából ennyi volt a mai napi munkánk, legalábbis a többség számára, de nem a koordinátorok számára természetesen. Ők még maradnak egy órát, de a többiekkel holnap találkozunk 9 órakor, és hadd emlékeztessek mindenkit, hogy van egy plusz ülésünk együttesen a Kulturális Szakbizottsággal május 9-én 7-től 9 óráig este. Ez egy Strasburgi hétfői nap. Köszönöm szépen.